Dzień dobry, witam Państwa. Myślę, czas roz... Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdjük akkor az ülésünket. Mindenki megérkezett, úgy látom. És most újra a tolmácsoknak fogjuk először is megadni a szót, hogy az üzenetüket továbbítsa. Tehát mondja az elnök úr, a tolmácsoknak adom meg most a szót. Mai napon tiltakozásunk 36. napjához érkeztünk. Tiltakozunk a parlament vezetőség által a tolmácsokra vonatkozó egyoldalúan bevezetett, kiegyensúlyozatlan és tisztességtelen munkakörülmények miatt. A jelenülést a e, e, tolmácsolás megszakítása nem érinti, de túllépést nem biztosítunk. Köszönjük szépen ezt a tájékoztatást, mondja az elnök úr. Most pedig akkor a hetedik napi rendi pontra fogunk áttérni. Ez a mai napirendünk első pontja. Június 21-én az Agri titkársága egy jelentés tervezetet küldött ki valamennyi képviselő számára, mivel nem ö, került, nem kaptam semmiféle ellenvetést ezzel kapcsolatban. Ez a Brazíliában és Moldovában a gabona, zöldségolaj és növénymagok egyenértékűségéről szól. Tehát a július 6-i határidőig nem történt ellenvetés, és az 50-es szabály értelmében nincsen szavazás, hanem ezt a jelentést elfogadottnak tekintjük. Úgyhogy a hetes napi rendi pontot ezennel le is zárom, és most pedig a nyolcas napi rendi pontra térünk át, a gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalom, hozzalata és felhasználása, valamint a 90 per 167 EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése, a asszony a jelentés készítője. Szerintem az lesz a leghelyesebb, hogyha neki adom meg a szót, mivel ő tudja legjobban elmagyarázni nekünk a teljes eljárás. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez a rendelet az állategészségügyi gyógyszerekkel gyógyszerekről szóló jelentéssel együtt, amelyet az MV készített, az állati takarmányozásra vonatkozik, és azokra az új igényekre, szükségletekre válaszol, amelyeket a jelenlegi társadalom megkövetel, illetve a mikrobiális rezisztenciára is utal ez a szöveg. Egyfajta társadalmi érzékenység fűződik ehhez a témához, egyrészt az emberi egészség, másrészt az állati egészség tekintetében. Nekünk a gyógyszeres takarmányok tekintetében sikerült a tanácsal megállapodásra jutnunk, köszönhetően a bolgár elnökség kiváló munkájának. Sikerült ezt a dossziét lezárni, egyrészt az állati gyógyszerek, illetve a gyógyszeres takarmányok rendeletével kapcsolatos munkát sikerült lezárnunk, és nagyon fontosnak találtuk, hogy ezt a két anyagot együtt kezeljük. Kérem, mondja a képviselőasszony, nagyon nagy az a teremben és zavar. Tehát szerettük volna, hogyha ezt a két anyagot együtt hagyják jóvá. A tanácsban sikerült megállapodni, illetve a parlamentben mindkét anyaggal kapcsolatban, ma pedig ezt a tanácsi megállapodást kell jóvá hagynunk, amely véleményem szerint a parlament elvárásait tartalmazza. Szeretném végül megköszönni az árnyékjelentéstevők munkáját, illetve a munkatársaink munkáját, ugyanis nagyon technikai jellegű volt ez a, ez a szöveg, és a frakciók munkatársai Gonzalo Macedo és eh, Alessandro Robaszki a titkárság részéről, aki nagyon sokat segített nekünk, Magi Koltár, illetve Male González asszisztensem munkája nélkül ez nem lett volna lehetséges, úgyhogy mindannyiuknak megköszönöm a munkát, ugyanis nagyon műszaki jellegű ez a szöveg, és a segítségük nélkül ezt nem tudtuk volna elkészíteni. Úgyhogy elnök úr, ennyit szerettem volna mondani, remélem, hogy a plenárison is majd jóvá hagyják ezt a szöveget. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, ahogyan ön is imént mondta el, nagyon technikai jellegű volt ez a szöveg, ez a jelentés, nagyon nehéz, nagyon összetett, és nagyon időigényes volt az ezzel kapcsolatos munka. Szemben mondjuk más jogalkotási aktusokkal. Nagyon bonyolult szövegről van szó. Térjünk akkor most át a szavazásra, az átmeneti megállapodásra a tanács és a parlament átmeneti megállapodására, amely a 8-as napi rendi ponthoz kapcsolódik, gyógyszeres takarmányok előállítása, 9567 tanácsi irányelv törlése, egységes szavazás lesz, elektronikusan szavazunk, kérem, hogy helyezzék be a szavazókártyát. És kezdjük a munkát, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Az FDD részéről túlságosan sokan vannak, túl sokan szavaztak, úgyhogy egy FDD-s képviselő vegye ki a kártyáját. Tehát az FDD részéről egyel többen szavaztak. Egy nyúr, esetleg ön, többi képviselő közül valaki Chairman, we have. <laughs> nice one. Mr. Chairman, we have three... Elnök úr, három fehér kártya van nálunk, de ez nem azt jelenti, hogy három szavazás, szavazatunk lenne. Nem hárman szavaztak, de hát akkor aki valamilyen e probléma van a szavazógéppel, mert ez úgy jelenik meg a szavazógépen, hogy hárman szavaznak az RDD részéről. Válasz egy részéről, akkor egy kedves kis belga szerelőt hozzanak ide, aki ezt rendbe teszi. Elnök, akkor újra szavazunk. Elnök urat nem halljuk, mikrofont kérünk.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 Ez tulajdonképpen a végeredményre semmilyen hatással nem volt, úgyhogy lezárhatjuk a szavazást. Nagyon szépen köszönjük. Lezártuk akkor a szavazással kapcsolatos részt. Innentől kezdve vége a szavazásnak, most pedig szeretném megkérdez, megkérni a műszaki sokat, hogy ellenőrizzék le, hogy a rendben működnek-e a szavazógépek. Egnyuasz úr? Mikrofont a képviselő úrnak. Chairman, thank you. In your previous remark. Elnök úr, köszönöm szépen. Az előző megjegyzésével már az előző megjegyzésével már megnyugtatotta felől, hogy valamit tenni fog ezzel kapcsolatban, úgyhogy ez így rendben lett. Nie mam takiej mocy, mocy sprawczej, aby oddziaływać na urządzenia elektroniczne. Od tego są specjaliści. Hát én magam semmi befolyással nem vagyok az elektromos berendezésekre, minden esetre azért azt figyelembe vettük, hogy valami probléma van, és akkor a technikusoknak szólunk emiatt. Köszönöm szépen önöknek ezt a szavazást, akkor térjünk át most a 9-es napi rendi pontra. közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatása vonatkozó szabályok megállapítása. Tehát olyan stratégiai tervekről beszélünk, amelyeket a tagállamok készítenek el. És ez mindkét pillérhez kapcsolódik. Talán tudják, hogy jelentéstevőket már kijelöltünk erre, három javaslat érkezett, illetve három jelentéstevőnk van. Az elsővel fogjuk kezdeni. Igyekeztünk a lehető leggyorsabban dolgozni. de ezért mégis eltartott ez egy ideig a jogalkotási javaslat bejelentése óta, ezért eh, fel kell gyorsítanunk az ezzel kapcsolatos vitát, hogy még a nyári szünet előtt sikerüljön elkezdeni a munkát annak érdekében, hogy a jelentéstevőknek legyen idejük arra, hogy dolgozzanak a jelentésen. Szeretnénk tehát kapcsolatban maradni, és az első észrevételeinket még a nyári szünet előtt megküldeni a jelentéstevők részére. Ugyanis ma fogunk erről a témáról beszélni, a jövőben pedig szeretnénk, hogyha kevesebb módosításokat terjesztenének be a képviselők a jelentésekhez, nem pedig többet, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lehető leggyorsabb eljussanak észrevételeink a jelentéstevőkhöz, hogy észrevételeiket, észrevételeinket a jelentésbe be tudják építeni. Az első jelentés a stratégiai tervekkel kapcsolatban. Erenz Garcia képviselőasszony első jelentéstevő, utána Dumitrov úr, DJ Agri igazgató helyettese, ő fog majd a bizottság perspektívájáról beszámolni, tehát először is Erenc Garcia asszonynak adom meg a szót, majd a bizottság képviselőjének. Jó reggelt kívánok mindenkinek, és nagyon köszönöm elnök úr, hogy megadta nekem a szót. A helyzet az, hogy először is minden parlamenti vitában az apróbetűs részeket is vizsgálnunk kell, és jól lehet, a biztos eredetileg azt mondta, hogy nincs semmilyen szándéka arra vonatkozóan, hogy milyen szántó reformot valósítson meg. Azért nem csak administratív jellegű módosítások vannak a szövegben, hanem lényegi módosítások is a jelenlegi helyzethez képest, a kap jelenlegi helyzetéhez képest. Ezért tehát nem apróbb reformról, hanem felülvizsgálatról van szó a jelenlegi szabályokhoz képest, és lényeges változásokat tartalmaz. Ez az igazság. A javaslat ezen kívül pedig nagyon sok ismeretlen tényezőt tartalmaz. A bizottságnak a szándéka, hogy az eredményekhez kapcsolódó megközelítést alkalmazzon, gyakorlatilag minden szinten bizonytalanságokat eredményez, és annak érdekében, hogy a termelők jövedelme javuljon, ezzel kapcsolatban a végeredmény valószínűleg nem a kívánatos lesz, ugyanis az új stratégiai tervek alkalmazásával kapcsolatban vannak kétségek, és jól lehet egy teljes mértékben előíró eh, helyzetről, áttérünk egy pusztán szankcionáló jellegű eljárásra. Eléggé zavaros tehát a szöveg jelen pillanatban, és csupán a költségvetési csökkentésről szól, semmiféle egyéb oka nincs ennek a módosításnak. Tehát az új nemzeti célok teljesítésének hiánya, amelyek egyébként a stratégiai tervekben szerepelnek, olyan szankciót eredményeznek, amely esetében a kapnál nagyobb mértékű társfinanszírozásra lesz szükség, így mértékben tehát azt látjuk, hogy újra nemzeti szintre akarják helyezni ezt a politikát. Az egyik jelentős újdonság, amit a bizottság javasolt, az az, hogy a feltételekhez kötöttséget kiterjesszék a kistermelőkre is. Azok a üzemek, amelyek eddig 1200 eurós támogatást kaptak, eddig mentesültek a feltételesség elve alól, azonban most ez az egyszerűsített rendszer megszűnik létezni, ugyanis a javaslat értelmében mindenki számára ez most már kötelező lesz, és ezért fontosnak tartjuk, hogy vizsgáljuk azt, hogy ez milyen bürokratikus terhet jelent a termelők számára, illetve a tagállamok számára, és milyen előnyt hoz ezzel szemben. Tehát a terhelés és a haszon összehasonlítása szerintem a kistermelők esetében nem lesz kielégítő eredményű. Hány ember foglalkozik ezzel? Nos, vannak olyan tagállamok, ahol a kap kedvezményezettjeinek 90%-a bekerül ebbe a csoportba, nem a hazámban, mert Spanyolországban 40%-ról beszélünk, de igen, vannak olyan országok, ahol a kedvezményezettek 90%-a ebbe a kategóriába tartozik. És úgy gondolom, hogy most már olyan, meg kell könnyíteni ennek az alkalmazását, illetve meg kell könnyíteni a kérelmezést annak érdekében, hogy ne hagyjanak fel tömegesen a mezőgazdasági tevékenységgel. Ráadásul az első pillérhez tartozó ökológiai terv tekintetében az a probléma merült fel, hogy ez a terv nem különbözik a környezetvédelmi intézkedésektől, ami már a vidékfejlesztési politikán belül megvalósul. Mindkettő környezetvédelmi ösztönző egymással átfedésben vannak, és a kettő igazgatása nagyon nagy problémákat jelenthet. Ráadásul, hogyha figyelembe veszük, hogy a feltételekhez kötöttség, amit a bizottság javasol, ezt azért terjeszték ki, mert a greening követelményeket bevezetik, megemelik a környezet környezetvédelmi szabályok küszöbb értékét, ami korábban az ökoszisztéma szolgáltatásokba tartoztak, ugyanis mindkét esetben tovább kell menni, mint a feltételekhez kötöttség. Ezért azt az erőfeszítést fogjuk kérni, hogy az első és a második pillérbe tartozó intézkedések egyaránt ugyanabban a csomagban legyenek. Ami pedig a környezetvédelmi aspektusokat illeti, el kell mondani, hogy az Európai Bizottság javaslatában nem vette be annak a lehetőségét, hogy a hüvelyezöldségekkel kapcsolatban Tehát még valamit említenék, a jogalkotási javaslatban vannak olyan ismeretlen tényezők, amelyek a környezetvédelmi kötelezettségre vonatkoznak, ami különböző növényeket érint, mint például az állandó növénykultúrák. Talán emlékeznek rá, hogy az előző reformban nagyon nehéz volt megmagyarázni és megértetni ezt azokkal, akik nem ismerték az állandó növénykultúrák valóságát, nehéz volt nekik elmagyarázni, hogy mennyire nehéz átállni az egyik növény egyén kultúráról a másikra. Nagyon nagy erőfeszítés volt ez, 2013-ban sikerült ezt megértetni, és ezek a növénykultúrák az egyes környezetvédelmi szabályok alkalmazásából kikerültek. Hát most ugyanez történt, visszatértünk a KH-hoz. A javaslatnak egy újabb lényege, ez a kap támogatások újraelosztása, hogy támogassák a kisebb mezőgazdasági üzemek nek nyújtott támogatást. Ugye ott volt ez az 1200 eurós támogatás, és ehhez képest azt látjuk, hogy a javaslatok esetében az átcsoportosításokat a sokkal szakmai, professzionálisabb jellegű üzemekről át kellene csoportosítani a kevésbé, tehát a részidőben működő gazdaságokra. Tehát egy újraelosztási támogatásról beszélünk, Ráadásul a támogatások fokozatos csökkenése 60 ezer eurótól kezdődően, ugyanis a jelenlegi mezőgazdasági üzemeket eh, fel kell osztani ahhoz képest, hogy a 60 ezer euró feletti támogatás hogyan csökken fokozatosan. 2013-ban vezették be ezt az újraelosztási támogatást, és csak Franciaország vezette az be Azonban Franciaország körülményei nem jellemzik a többi tagállamot, ezért ezt az intézkedést óvatosan kell kezelni. Ami pedig a cappinget illeti, meg kell nézni, hogy ennek mi lesz a hatása, de nem szabad azokat az erőfeszítéseket büntetni, amelyeket a föld, a mezőgazdasági termelők a kínálatuk változatosabbá tételéért tesznek. Ugyanis nagyon fontos, hogy koncentrálják a kínálatukat, és ezzel a javaslattal egyébként az ellenkező irányba megyünk, és tulajdonképpen a termelés elaprózódását támogatjuk vele. Másik pont, amit szerettem volna kiemelni, a vidékfejlesztési fejezetben szerepel ez, a társfinanszírozási ráta csökkenése ebben a pillérben nyújtott eh, támogatásokkal. Nagyon sok ország van, ahol fizetési problémák vannak, egyes eh, európai régiókban valódi gazdasági nehézségek vannak, és ez pedig a vidékfejlesztési programok végrehajtását megnehezíti. Hogyha ezen támogatások társfinanszírozását csökkentjük, ezt az eleve negatív helyzetet tovább rontjuk. A bizottság nem bocsájtott meg még azoknak a régióknak sem, amelyek legnagyobb nehézségekkel küzdenek, és most a legkülső régiókra is utalnék, ahol a 85-70 százalékos támogatás csökkentést akarnak bevezetni, és hát ha fogalmazhatok finoman, ezek a régiók nincsenek ideális gazdasági helyzetben, és ez az elkövetkező években sem fog változni. Ami pedig a pillérek közötti átcsoportosításokat illeti, ez tulajdonképpen csak azt eredményezi, hogy elveszünk az egyiktől, és odaadjuk a másiknak. Azok az intézkedések, amelyeket a bizottság javasolt, semmiféle olyan kritériumot nem mutat, amely megindokolhatná ezeknek a változásoknak a jogosultságát. 10-20 százalék az operatív alapok esetében, ez a környezetvédelmi intézkedésekre vonatkozik bizonyos termelői csoportoknál, de hogy miért, azt nem magyarázzák meg. Illetve oda kell figyelni annak kockázatára, hogy a közös agrárpolitikának a közös jellege csökken a stratégiai tervek esetében, a szubszidiaritás elve esetében úgy tűnik, hogy ez az elv az a jelszó, ami az egész reformot igazi, igazgatja, illetve megalapozza. Ugyanis ennek az lesz az eredménye, hogy a közös agrárpolitika sokkal kevésbé lesz közös, mint ahogyan eddig tudjuk. A tagállamok adminisztratív struktúrájára utalnék, nagyon sokféle struktúráról beszélünk, ugye 27 tagállam esetében eltérő struktúrákról, és felmerülhet az, hogy egy adott országban nem egyetlen irányítóhatóság van, hanem több. Például a vidékfejlesztési programok esetében, amelyeket egyes régiók hatáskörébe helyeztek, Spanyolországban például így van. Végezetül pedig az Agri Bizottságban azt gondolom, hogy az ütemezés az, ami időigényes lesz számunkra. Szeretném tudni, hogy önök mit gondolnak, gond, úgy látják-e, hogy lesz erre elég időnk, hogy tudjuk-e, a módosítások számát csökkenteni, hogy ez a parlament számára fontos. Tehát érdekelne az önök véleménye. Ne felejtsék el, hogy jelen pillanatban a környezetvédelmi témában az Envi Bizottság dolgozik, és véleményt fog megfogalmazni a mi bizottságunkban meghozott döntésekkel kapcsolatban. Ezt szeretném tehát felvetni, érdekel az önök véleménye, és kérem, hogy az ütemezéssel kapcsolatban is válaszoljanak nekem. Bardzo dziękuję, pani poseł. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Először az árnyék jelentéstevőket hallgatjuk meg, nem akarom korlátozni a hozzászólási idejüket. Elsőként Neuchel kolléga kap szót. Köszönöm, Szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezen részletes előadásért, amelyet most megtartott. Igen, természetesen nagyon komoly feladat vár ránk. Ami az eszközök csökkentését illeti, ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy ez minnyájunkat sokkolt. Úgy gondoljuk, hogy ezen megszorítások nem csak, hogy aránytalanul oszlanak el például a második pillérben, hanem az első és a második pillér között, hanem összességében felteszi a kérdést, hogy ha kevesebb az eszköz, akkor hogyan lehet a jó közös agrárpolitikát a következő időszakban garantálni? Azt gondolom, hogy mindig ez az egyik legfontosabb kérdés. A jó közös politikához megfelelő pénzügyi eszközökre van szükség, így lehet a közös célokat elérni. Szeretném még elmondani, hogy értem, hogy a bizottság, ami a saját teljesítmény alapú modelljét illeti, ezt szeretné bevezetni, de felmerül a kérdés, hogy a tagállamokban a programokat, hogyha véghez kell vinni, akkor nem lehet azt az érzést kelteni, hogy a tagállamok felelősek azért, ami történik, hogyha ezt a bizottság javasolta. Ami a bizottság felelősségét illeti, nagyon gyenge az ezzel kapcsolatos keret. Lenne még egy kérdésem, a biztos úrnak is felteszem, hogyha a bérek kiszámolásáról beszélünk a mezőgazdasági területen, tehát első pilléről van itt szó, akkor nagyon fontos lenne egyértelművé tenni, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha olyan munkahelyekről beszélünk, amelyek megfelelő társadalombiztosításban részesítenek, amelyek befe- betartják a minimálbérrel kapcsolatos követelményeket. És am- amikor ezt a kérdést feltettem a biztosnak, azt mondta, hogy ezért a tagállamok a felelősek. Nos, a keret, amelyet a bizottság javasol, az valójában nem keret, hanem egy rendkívül laza massza, amely nem tart össze és nem egységes. Tehát itt nagyon fontos döntésekről van szó. Mely bérekre vonatkozhat ez az intézkedés. Hogyha ezen szabályok nem egységesek, akkor nem lehet ezt a programot összetartani. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban a bizottsághoz vissza kell térni. Ami a teljesítmény alapú modellt illeti, ez elfogadható, de az azt jelenti, hogy akkor a bizottságra nagyon komoly feladatok hárulnak bizonyos területeken. És a tagállamoknak megfelelő mozgásteret kell garantálni. Az biztos, hogyha ez a mozgástér nagy, akkor a saját programozási feltételeket fogják alkalmazni a tagállamok. Azt gondolom, hogy a fő cél az, hogy Európában a jövőben a mezőgazdaság jól működjön, ütőképes legyen. Hogy a gazdák és a családjaik a jövőben is vonzó munkának ta- találják a saját munkájukat, és szívesen dolgozzanak a mezőgazdaságban. Közben fontos az is, hogy az adófizetők pénzéből kifizetett támogatások, hiszen erről beszélünk, hogy ezen pénzek európai többletértéket teremtsenek. És itt nem csak olyan többletértékről beszélünk, amelyek közvetlenül a gazdákat érintik, hanem egy olyan többletértékről, amely a környezetvédelmi területen is megjelenik, és nagyon fontos, a vidéken a társadalmi pozitívumot is eredményezi. Ezért fontos felmérni azt, hogy sikerül-e valódi többletértéket teremteni. És azt gondolom, hogy a tagállamok között és a bizottság között megfelelő együttműködésre van szükség. Még egyszer kiemelném, hogyha nagyon gyenge a keret, akkor nehéz lesz ezen többletértéket kimutatni. Lenne még egy konkrét példám. Minnyáján egyetértünk abban, hogy feltétlenül, ami az első hektárokat illeti, azt jobban kell támogatni. De itt is nagyon ködös a bizottsági keret. Itt sem közös lépésről beszélhetünk. Ezért a kérdésem az előadónak az, hogy egyáltalán a jövőben a közös agrárpolitika létezik-e még ezen javaslatok után? Szeretnék erre választ kapni. Tehát egyelőre nagyon ködös ez a keret. Hogyha lesz közös agrárpolitika, az azért van, mert mi ezt lehetővé tesszük. És fontos, hogy a parlament hangsúlyt fektessen arra, hogy Sajnos a bizottság nem indított el javulási tendenciát, úgyhogy a parlament feladata lesz ezt garantálni. Hogy az időbe belefére mindez, azt nem tudom, de mindenképpen meg kell próbálnunk, és egyértelmű, végül még elmondanám, hogy nagyon fontos gyorsan, de jó munkát végezni, ennek ellenére azt gondolom, hogy meg kell ezt próbálni akkor is, hogyha nehéz lesz. És még valamit mondanék az MB-vel történő együttműködésről. Tudom, hogy komoly viták vannak, hogy jó vagy rossz-e az, hogy az MV az állásfoglalásba beleszólhat. Van, hogy az agrárpolitika szempontjából is ez egyfajta beleszólás. Én azt gondolom, hogy közösen kell, hogy megállapodást találjunk. Hiszen nagyon fontos, hogy tudják a polgárok is, hogy itt közösen döntünk. Fontos hogy a környezetvédelmi politikát is figyelembe vesszük. Nagyon fontos, hogy ami az MV szakbizottság felvetéseit illeti, ezt valahol nekünk figyelembe kell venni. Meg kell hallgatni őket nagyon figyelmesen, hogy az MV területről milyen javaslatok érdeznek. Ami a szociáldemokraták frakcióját illeti, mi frakcióként fogunk fellépni, és az a célunk, hogy közösségi, kooperatív módon dolgozunk együtt, és az előadónak garantálhatom aktív támogatásomat és együttműködésemet. A célunk az, hogy Európa kicsit jobb legyen, hogy a jövőben a gazdáknak könnyebb legyen az életük, és hogy többletértéket teremtsünk. Hölgyeim és uraim, azt mondtam, hogy nem korlátozom a felszólalási időt, de itt 7 perc volt ez a hozzászólás, úgyhogy mindenképpen jeleznem kellett ezt kérem, hogy vegyék figyelembe a felszólalási időt. Hölgyeim és uraim, teljes az együttműködés az envivel, ezt teljes mértékben támogatjuk. De vannak közös szakbizottsági üléseink. Volt egy ilyen, ahol egy envi tag volt jelen, egy alelnök, tagok pedig egyáltalán nem. Kivéve azokat, akik az ENVI szakbizottságban alelnökök vagy póttagok. Itt arról van tehát szó, hogy ki mennyire vesz részt ezen üléseken, és milyen módon közelít az együttműködéshez. Nikolson úrnak adom meg a szót, de kérem, ne 7 percig. Thank you very much, Chairman. Uh, you know very well. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jól tudja, hogy én soha nem lépem át a hozzászólási időmet. Úgyhogy megpróbálom nagyon röviden elmondani, amit szeretnék. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondanék az előadóasszonynak ezen kiváló előadásáért. Nagyon jól volt ez összeállítva és előadva. Realistának kell lennünk. Hosszú, göröngyös út vár ránk, és nem a mostani ciklusban sikerül ezt lezárni, a következő ciklusban van erre esély. Nagyon sok kemény munkát követelez meg tőlünk, mi annyit tehetünk, hogy meghatározzuk a keretet itt a szakbizottságban ehhez. A kap mindenek előtt arról szól, hogy az élelmiszertermelést, a jó minőségű, biztonságos élelmiszertermelését támogassa. Ezt az európai gazdáknak ez lenne a szerepük. De az orosz embargó és egyéb példák láttán. A kérdés az, hogy mennyire lehet fenntartani ezt a helyzetet. Lehet, hogy nincsen megfelelő kínálat. Egy adott esemény miatt lehet, hogy aztán hirtelen túlkínálat lesz. A tejipari ágazatban láttunk erre példát, aztán amikor a reformok elindultak, szintén ez volt a helyzet, mindenki visszavette a költségvetést, mert a mezőgazdaság olyan jó helyzetben volt, és a gazdák olyan nagyon jó helyzetben voltak. Valahol a kapreform végére aztán a gazdák már nem tudták, hogy kihez forduljanak, teljesen elveszettek voltak, és korábban soha nem látott helyzetek alakultak ki. Mindez nagyon rövid időn belül. Sok területen nagyon sok kihívás vár ránk. Tudjuk, hogy milyen problémák vannak. Most azon tagállamokban, a 27 tagállamban vannak problémák, hiszen az Egyesült Királyság ki fog lépni, amelyek a költségvetési problémákból adódnak és hát tartunk attól, hogy ennek milyen eredménye lesz. Fontos, hogy a következő kappal a gazdák megfelelő eszközzel rendelkezzenek, hogy a kívásokra megoldást találjanak, és jó legyen az élelmiszertermelés. És ehhez megfelelő támogatásra van szükség. Ez nagyon nagy kihívás. Sem Európában, sem bármelyik európai tagállamban nem létezik az, hogy úgy hozzunk létre pénzt, hogy a mögött nincsen semmilyen realitás. A költségvetés az, ami létezik. Vagy van költségvetés valamire, vagy nincsen. Az EU-nak is ez alapján kell lépnie. Ki tudja, talán három év múlva egészen más lesz a helyzet. Jelenleg a mostani helyzetben kell gondolkoznunk. Akik több támogatást, több pénzt kérnek, Kérem, ne is próbálják nekünk megmondani azt, hogy honnan találnák meg erre a fedezetet. Ami a saját régiómat illeti, el kell, hogy mondjam, hogy azok, akik azt mondják, hogy segíteni kell a fiatal gazdáknak, hát a fiatal gazdák nem gondolkoznak. És akármit is próbálunk csinálni, nem akarnak a mezőgazdaságban dolgozni, mert máshol jobbak a lehetőségek. Miért tennék ezt meg? Nem akarnak ők 365 napot dolgozni karácsonykor is, amikor azt látják, hogy sokkal könnyebb dolga van a barátuknak. Úgyhogy másként kell megközelíteni ezt a kérdést, így lehet jobb ötleteket találni, és nincsen egyszerű megoldás erre a problémára. Akármilyen módon is módosítunk a következő kapon, kevésbé lesz ez közös jellegű. Hogyha megnézzük a különböző javaslatokat, ez várható. Korábban mindig az állatból indultunk ki a javaslatok miatt. A gazdák tudták, hogy honnan jön a pénz. Aztán lett e, egyszerű kifizetési rendszer, és a gazdák most már elvesztek, és nem tudják, hogy honnan jöhetne a pénz. Ami a birka tenyészetet, a marha tenyészetet illeti, egyszerűen sarokba szorítjuk őket, és ők azok, akik közben ennek áldozatává fognak válni, a többiek pedig tovább élnek. Én a következő parlamenti ciklusban már nem leszek itt, de nagyon sok sikert kívánok a kollégáknak. Azt remélem, hogy eredményesen végzik majd a feladatukat. De szeretném elmondani a saját véleményemet. Ha mi szakbizottságunk feladja a felelősséget azzal kapcsolatban, hogy az mezőgazdasági ágazatban, az Európai Unióban feladja a felelősségét, akkor jobb, hogyha mindenki itt hagyja a munkáját, meg se próbálja azt mondani, hogy önök az Európai Uniós gazdákat támogatják. Azt gondolom, hogy ez itt a kihívás. A mi felelősségünk, a mezőgazdasági szakbizottság felelőssége a kap reformja. Igen, figyelembe veszünk olyan tényeket, mi szerint nem vagyunk mi salomonok, nem tudunk mindent, nem vagyunk nagy bölcsek, de hogyha van valakinek jobb ötlete, akkor azt tegye meg, de én azt gondolom, hogy a mi szakbizottságunk felelőssége az, most és a jövőben is, hogy a kap reformját jó irányba vigyük. Köszönöm, elnök úr. Tak, panie pośle, minuta krócej, ale tylko minuta. Valóban, egy perccel rövidebb volt, de csak egy perccel. Azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy kié ez a projekt, és ki finanszírozza. Valóban termőföldről beszélünk, de fontos, hogy azok kapják meg a támogatást, akiké a termőföld. Hegner képviselő. Yes, thank you very much, Chair, and uh, I would like to... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónknak, nagyon komoly munkát végzett, és nekünk is sok mindenen el kell majd gondolkodnunk. Az árnyékjelentéstevők, a többi árnyékjelentéstevő munkája is nagyon fontos volt. Számomra nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a bizottság javaslatában van egy nagyon fontos és pozitív elem, méghozzá az, hogy a célokhoz kell kötni a beruházott pénzeket, és ebben a tekintetben mindenképpen üdvözlöm ezt az új teljesítési modellt. Az európai ágazatot ellenállóbbá kell tenni az új kihívásokkal szemben, ugyanis ebben a globalizált világban illetve a változó időjárási körülmények mellett és a klímaváltozás miatt nagyon komoly kihívásoknak kell majd megfelelnünk. Az európai gazdákat ellenállóbbá, erősebbé kell tenni, hogy meg tudjanak felelni ezeknek a kihívásoknak ezért személyre szabottabb megoldásra van szükség a különböző tagállamok esetében. Nyilván Finnország egészen más megközelítést alkalmaz, mint Portugália déli területei, és így tovább. Regionális szinten, nemzeti szinten is el kell majd gondolkodni, és ki kell dolgozni a megfelelő programokat, és meg kell néznünk, hogy egészen pontosan azon a területen milyen eszközökre van szükség. Mondjuk, hogyha a biodiverzitással, a klímaváltozással vagy a versenyképességgel szeretnénk foglalkozni, akkor egyértelműen látjuk azokat a problémákat, amik jelentkeznek a jogszabályok, illetve a konfliktusok tekintetében. Tehát valaki szeretne elérni egy bizonyos célt, de a Natura 2000 miatt nem tudja ezt a megközelítést alkalmazni. Egyszerűen megkötik a kezét a különböző Európai Uniós jogszabályok. Éppen ezért sokkal nagyobb átláthatóságra lenne szükség. Maguk a gazdák szeretnének előrelépni, de érzik, hogy képtelenek előre haladni, és attól tartanak, hogyha valamit megtesznek az egyik jogszabály értelmében, akkor utána szankcionálják őket, mert megsértenek egy másik jogszabályt. Úgyhogy ebben a tekintetben sokkal nagyobb átláthatóságra és biztonságra volna szükség. Ami pedig az első pillér és a második pillér közötti átcsoportosításokat illeti, úgy vélem, hogy ez valóban oda vezethet, hogy piactorzulások alakul ki a különböző tagállamok között, ugyanis akár 30%-os különbségek is mutatkozhatnak, attól függően, hogy az elsőtől a második pillérbe vagy a második pillérből az első pillérbe kerülnek át a pénzek. Tehát óriási különbségek keletkeznek a tagállamok között. És amikor ezt elmondtam a biztosnak, azt mondta, hogy ez igaz, de az a pénz, amit az első pillérből vagy a második pillérből megkapnak a tagállamok, az más jellegű pénz. Tehát vannak olyan tagállamok, amelyek magas finanszírozást kapnak az első pillérből, ugyanakkor alacsonyabbat a másodikból, de továbbra is úgy gondolom, hogy meg kell akadályoznunk a versenytorzulást, és a nagy különbségek miatt tisztában kell látnunk. És van még egy utolsó dolog, amit szeretnék elmondani. Tudom, hogy nem minden tagállamnak ugyanaz a célja, nem mindenki ugyanarra a pontra szeretne eljutni, de számomra eléggé aggasztó, hogy azért létezik egyfajta gold plating, mert igenis vannak olyan tagállamok, amelyek többet kapnak és többet érnek el, és más tagállamokra pedig egyszerűen szigorúbb szabályok vonatkoznak. Hát, hogy hogyan tudnánk ezt megoldani? Hát olyan szabályokra lenne szükség, olyan minimális szabályokra, amelyeknek minden tagállamnak meg kell felelnie. De oda kell figyelnünk, hogy ezekkel a stratégiákkal ne lehessen visszaélni, és a gold platinget tényleg meg tudjuk állítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mondja az elnök, engedjenek meg egy megjegyzést az én részemről is. Ugye azok a tagállamok, ahol alacsonyabb a közvetlen kifizetés szintje, átvándorolnak a második pillér irányába, és onnan próbálnak pénzeket visszamenteni a saját országukba. Ez az új tagállamokra jellemző, ugyanis felhasználják ezt a lehetőséget arra, hogy a második pillérből még pénzeket halásztanak elő. megpróbálják emelni a részesedésüket a második pillérből, ugyanis az első pillérnél ezt nem lehet megtenni. Hogyha magas százalékkal dolgoznak az első pillérben, akkor ez átvihető a második pillérbe, ugyanakkor, hogyha alacsonyabbak ezek a szintek, akkor ezt nem lehet megtenni. Természetesen mindkét pillér fontos, és igazából a kifizetések minősége számít, de ez nem válhat mániává, hogyha megvan a politikai akarat, akkor úgy gondolom, hogy minden tagállamon lehet segíteni azokban az időszakokban, amikor a kifizetések esetleg alacsonyabb szintűek. Zula úr parancsoljon. Kérem, hogy viszonylag röviden szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök úr. Látom ezt a pozitív megközelítést, a klímaváltozás elleni harcot, és a megfelelő célok elérését. Ugyanakkor vannak itt olyan negatív elemek, amelyek esetleg diszkriminációhoz vezethetnek. Vannak olyan ágazatok, amelyek eleve rendkívül nehéz helyzetben vannak, ezért fontos lenne, hogy ezeket az ágazatokat különös módon megsegítsük. Sok esetben bizonyos gazdaságok, sőt egész ágazatok túléléséről van szó. A jelenlegi modell, amely az eredményekre koncentrál, természetesen elfogadható, ugyanakkor a szubszidiaritás elvének is érvényesülnie kell. A bizottság emeli a téteket, emeli a célkitűzéseket, ez jó, ugyanakkor olyan kritériumokat kell választani, amelyek ellenőrizhetőek a tagállamok oldaláról. Már említettem egy kollégám a tisztességtelen versenyt, én is szeretnék erre kitérni. Csak is kizárólag olyan kritériumokat tudunk elfogadni, amelyek a stratégiai tervek végrehajtásához vezetnek, és kizárják a versenytorzulást. Hozzászólásom végén pedig szeretném felhívni a figyelmet még egy vonatkozásra. Mi is az alapvető célkitűzésünk? Mi a mezőgazdaság fő célja? A mezőgazdaság fő célja az, hogy megfelelő élelmiszerellátást biztosítsunk Európában. Ezért a profit újraelosztását igazságosabbá kell tenni, és a versenyt egészséges és tisztességes szinten kell tartani. Ezen kívül segíteni kell a fiatal gazdáknak abban, hogy elindíthassák tevékenységüket, és hogy meg is maradjanak a mezőgazdasági területen. Fontosak tehát azok a támogatások, amelyeket a fiatal gazdáknak szánunk. Ezeket az alapvető célkitűzéseket sohasem szabad elfelejtenünk. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar az Európai Unió gazdaságának középpontjában kell, hogy maradjon. Így kell megvalósítanunk a jövőben a kapot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Megginis asszony parancsoljon. Köszönöm, és szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, csak néhány rövid megjegyzést engedjenek meg. Flanagan úr, arról volt szó, elnök úr, hogy először az árnyékok szólhatnak hozzá, megváltoztatta tán a véleményét? Państwa, nie otrzymaliśmy pełnych kaptunk tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy az árnyék jelentéstevők hozzá kívánnának szólni, ráadásul nincs is itt minden árnyék jelentéstevő, úgyhogy először is most már megadom a szót Megginesz asszonynak, ugyanis el kell mennie, utána megadom majd a szót az árnyék jelentéstevőknek, bár még nincsen listám. Megadom a szót a titkárságnak. Egy ügyrendi pontot szeretnék elmondani. Természetesen általában az árnyékjelentéstevőknek adjuk meg először a szót, csak hogy ezt kérni kell az ülés előtt és természetesen nem arról van szó, hogy megkérdőjelezném az árnyék jelentéstevő kinevezését vagy munkáját, de az ülés előtt meg kell kapnunk a listát. Itt van a lista előttem, ezen nem szerepelnek az árnyék jelentéstevők, egyébként elég nehéz így megszervezni az ülést. Elnök, nem kaptuk meg azt a kérést, amely arra vonatkozott volna, hogy név szerint kik az árnyék jelentéstevők, akik szeretnének hozzászólni a frakciók részéről. Tehát most megadom a szót McGinnis asszonynak, és utána következnek az árnyékok. Köszönöm szépen! Én eléggé kényelmetlenül érzem magam, amiatt, ami történt. Nekem semmilyen befolyásom nincs arra, hogy ki milyen sorrendben kap szót. Remélem, hogy Flanagan úr számára elfogadható, hogy most én szólok hozzá, amennyiben ez feszültséget teremt, akkor inkább később szólok hozzá, hiszen én magam jelentkeztem, és kértem, hogy hozzászólhassak, hogyha valakit ez zavar, akkor inkább nem szólok hozzá. Rendben van, hogyha hozzászólatok, akkor röviden szeretném elmondani, egy pillanat, szakítja meg az elnök McGinnis asszonyt, egy pillanat. Szeretnék elnézést kérni emiatt a felfordulás miatt, de nem kaptuk meg az árnyék jelentéstevők listáját, éppen ezért megadtam önnek a szót, McGinnis asszony, és tulajdonképpen senki sem hibás ebben az esetben, Természetesen tiszteljük az ön véleményét, és kérném, hogy most szóljon hozzá. Köszönöm. Tehát azt szerettem volna elmondani, hogy a Nemzeti Parlamenttel beszéltem tegnap Bécsben, én vagyok a felelőse a Nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásnak, és a nemzeti parlamentek több szubszidiaritást szeretnének és kérnek. És tulajdonképpen ez a célja ennek a szövegnek is, hogy hogyan tudnánk több szubszidiaritást megvalósítani a KAP kapcsán és többen hozzászóltak a gold plating kapcsán, árnyékjelentéstevők is, természetesen a nemzeti parlamentek, NV és Agri szakbizottságainak a feladata az, hogy ezt megakadályozzák, és hogy a reformokat megfelelőképpen végre tudják hajtani. A fogalom meghatározások kapcsán kértük, hogy az aktív gazda fogalmát definiáljuk, Megjelent a genuine farmer, tehát a valódi gazda a szövegben, de hát nem tudom pontosan, hogy akkor ki jelentkezhet támogatásra, még definiálnunk kell, hogy ki a valódi gazda, vagy aktív gazda. A capping kapcsán pedig meg kell néznünk, hogy a gyakorlatban milyen megoldások megvalósíthatóak. Végezetül pedig szeretném elmondani, hogy ennek a javaslatnak a kihatásának kapcsán először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a technikai jellegű ülésekért. Úgy gondolom, hogy több technikai jellegű ülésre lenne szükség. Nekem például lennének technikai jellegű kérdéseim, a hatástanulmányok kapcsán. Tehát nem a lehető leggyorsabban, hanem a lehető leghatékonyabban kell dolgoznunk. Meg kell teremtenünk azt a fórumot, ahol a lehető legnagyobb előrehaladást tudjuk elérni, még a választások előtt. Van időnk, igenis el tudjuk végezni a munkát, csak lássunk már hozzá. Köszönöm. Köszönöm szépen, és szeretnék még egyszer elnézést kérni emiatt a kisé kellemetlen helyzet miatt. Nem szándékosan okoztuk ezt. Akkor most nézzük az árnyékjelentéstevőket. Hajszlén képviselő az első. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Már többször vitáztunk erről a témáról. Először az lenne a cél, és megint képviselőtől kérdezem, hogy mit az időterv. Meg kell állapodnunk abban, hogy nem reális még a választások alatt előtt lezárni ezt a témát, ez lehetetlen talán a parlament álláspontját meg lehet határozni, de a témát ezzel nem lehet lezárni. Hogyha nem tudjuk a pénzügyi keretet, nem ismerjük a pénzügyi keretet, akkor nem lehet a triológuson erről beszélni. Ez így nem fog működni. Úgyhogy nem szabad, hogy mi a nyomásnak engedjünk. Legutóbb is később léptünk, úgyhogy nekünk megfelelő időre van szükség, hogy minden részletet átbeszélhessünk ami a bizottsági javaslat számomra nem logikus elemére térnék át. Itt új prioritásokat használ, határoznak meg, versenyképesség, világpiac felé való orientáltság, környezetvédelmi aspektusok. Szerintünk ezek nem megfelelő prioritások, és ezek nem is illenek össze. Hogyha a bizottság elsőként azt mondja, hogy az első pillér teljesítményének a növelésével próbálja a gazdákat támogatni. Nálunk Németországban a minisztérium azt mondta, hogy nem célra vezető ez így. Kivel lehet így találkozni? Ki kapja meg, Kitérünk el ezen támogatásokkal? Ki kapja meg ezen támogatásokat? Hogyha a tulajdonosok kapják meg ezen támogatást, nem ők azok, akik megművelik a földet. Korábban is már elmondtam, itt ami az újra államosítást a nemzeti szintre való vitelt illeti, sok területen, például a környezetvédelmi kérdésekben rugalmasságra szükség van, de fontos, hogy egyenlő eséllyel induljon mindenki. Az, hogy a tagállamok egyfajta alakát módon a legjobb számokra, a legjobbnak tűnő megoldásokat kiválogathassák, és közben közös piacon lépjenek fel, ahol ugyanazok a versenyfeltételek, ez így nem működhet. A környezetvédelem területén Fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat, és ha ez nem így van, akkor önkéntes alapon fogják ezen szabályokat működtetni, és nem lesz megfelelő eredménye. Ami a biodiverzitással kapcsolatos fajok kihalásával kapcsolatos helyzetet illeti, mi nem mondhatjuk azt, hogy kivárjuk, hogy a tagállamok mit tesznek ezzel kapcsolatban. Ami a keppinget illeti, a legutóbbi trilógus döntéssel kapcsolatban én is ott voltam. Vannak tagállamok, akik meg akarják ezt akadályozni, és egyébként ez így fogatlan tigris a jelenlegi formájában. Tehát célzottan kell a keppinget bevezetni, de nem úgy, ahogy azt a bizottság javasolja. És figyelembe kell venni azon tagállamokat, ahol nagyon nagy ö, gazdaságok, struktúrák vannak. A mai formájában ez nem elfogadható. Ami a finanszírozást illeti, a fiatal gazdák jövőjét illeti, hogyha a gazda tevékenysége a fiatalok számára nem vonzó, akkor ezzel kell foglalkoznunk, a különböző támogatások ezen nem segítenek. A kérdés az, hogy milyen áron lehet ezt elérni, és valójában kinek akarunk termelni. Ez az az alapkérdés, amit fel kell tennünk magunknak. A globális piacon kell versenyképesnek maradnunk, akkor további megállapodásokat kellene aláírni. Ez is összefügg persze a mezőgazdasági kérdésekkel. Hogyha fenntartatóan akarjuk kialakítani a mezőgazdaságot, akkor fontos, hogy megfelelő külső védelemben részesítsük a mezőgazdasági piacot. De akkor nem lehet a világpiacon versenyképesnek lenni, és közben a környezetvédelmi aspektusokat is betartani, és közben a kisgazdákat védeni. Ez így összességében nem életképes. Ez van a bizottság javaslatában, ezért mi rendkívül kritikusak vagyunk a bizottsági javaslattal kapcsolatban, pont azért, mert ennyire kevés benne a konkrétum. Egyértelművé kell, hogy váljon minnyájunk számára, hogy a tagállamok nem a mi irányunkban akarják ezt megoldani. Ők csak azt nézik, hogy a lehető legtöbb pénzt kapják, és mi az adófizetők felé ezt az álláspontot nem tudjuk igazolni, és azok felé sem, akik fenntartható mezőgazdaságot szeretnének látni. Köszönöm. Proszę Hölgyeim és uraim! Figyelembe kell vennünk, hogy ezek jogalkotási javaslatok, konkrét jogalkotási javaslatok, dolgozhatunk rajtuk, módosíthatjuk, kiegészíthetjük. De nem erről szól a vita. Tehát jogalkotási javaslatokról beszélünk, amelyeket meg lehet változtatni, ki lehet egészíteni, de jelen pillanatban még nem ott tartunk a vitában, hogy a bizottság közleményéről vitázzunk, azon már túljutottunk. Ami pedig a fiatal gazdálkodókat illeti, a támogatással talán a jövedelmüket lehetne fellendíteni, kiegészíteni. Lehet, hogy ez nem ideális mértékű, de mégiscsak megoldást jelenthet. Ami pedig a környezetvédelmi problémákat illeti, Finnország, Málta, Görögország, Ezeket a, ezen országok problémáit eltérő módon kell megoldani, de a stratégiai terveket a bizottság fogja vizsgálni, majd megerősíteni, jóvá hagyni, ugyanis Európa rendkívül sokféle. Az éghajlat szempontjából, a lakosság szempontjából Flanagan úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Több mint négy éve vagyok itt a bizottságban, talán egyetlen ülésről maradtam le, és el kell mondanom, hogy eléggé meglepett, sőt, örömmel hallgattam azt, ami elhangzott az előbbiekben. Nagyon kellemes meglepetés volt a néppárt részéről, nagyon sokan beszéltek a tisztességes kifizetésekről, arról, hogy az embereknek nem lehet azért fizetni, amit 20-30 évvel ezelőtt tettek. Azt is mondták, hogy tiszteletben kell tartani azt, hogy sokan hegyvidéken, nagyon nehéz területeken gazdálkodnak, és nagyon nehezen tudnak megélni belőle. Dorfman képviselő egy teljesen másik frakcióból szólalt fel, és mégis nagyon egyetértettem. Tehát nagyon sok elhangzottal egyetértettem, és ez némi reményt is ad nekem. De az a helyzet, hogy egy kicsit elkeseredtem, amikor a bizottság javaslatait meghallgattam, és úgy tűnik, hogy itt egy eh, pénzfával állunk szemben, ahogy eh, Nikolzon képviselő mondta. Hát egyetértek azzal, hogy eh, jelen pillanatban egyes gazdálkodóknak igenis a van ilyen pénzfa rendelkezésükre, mert 700 euróval, hektáronként 700 euróval többet kapnak, mint mondjuk a szomszédjuk. Tehát van ilyen pénzfa, de hogyha kivágjuk ezt a fát, és kiosz, szétosztjuk azt, amit leszettünk róla, akkor szerintem az amit itt javasolnak, gyakorlatilag lehetetlenné teszi. A 26-os preambulum bekezdés értelmében további konvergenciára kell törekedniük a tagállamoknak, szó szerint eh, ezt írják le, de hogyan lehet ezt elérni, amikor a korábbi kifizetéseket a következő kifizetési fordulóba szeretnék beépíteni, és mi lesz, hogyha egy hektáronként 700 eurót ban részesülő gazdálkodót arra ösztönöznek, hogy ne törekedjen a termelés növelésére. Én azt gondolom, hogy ezt a javaslatot el kell utasítanunk, igazságtalan, és amit itt a szakbizottságban hallottam, nem felel ennek meg, mert hogyha azt akarjuk, hogy életképesebb legyen a gazdálkodás a hegyvidéki területeken, akkor át kell csoportosítani a pénzeket. De hogyha ezhez ragaszkodunk, akkor nem lesz mit átcsoportosítani. A korábbi kifizetésekkel a kell gazdálkodnunk. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak is tagja vagyok, és ott pedig az a vita zajlik, hogy hogyan lehet indokolni azt, hogy a jelenlegi helyzetet, ahol egyesek rengeteg pénzt kapnak, mások pedig semmit. És ott a szakbizottságban folyamatosan morognak amiatt, hogy igenis eh, csökkentenünk kell ezeket a kifizetéseket, azaz adófizetők pénze, és nem akarják, hogy ezt a pénzt a királynő kapja, és ne a hétköznapi emberek. Aztán mások azt mondják, hogy nem, nem, hát nem szabad ehhez hozzányúlni, aztán a következő kap biztosan másmilyen lesz, aztán olyanok, mint a gyerekek, amikor azt mondják a szüleinknek, hogy ez többé nem fordul elő, hát mégis előfordul újra és újra, ugyanis ö, egyszerűen a pénzeket pénzeket nem azokra fordítjuk, akiknek legnagyobb szükségük lenne. Lesznek olyan emberek a saját hazámban is, hogy a jelenlegi kappal, illetve a javasolt kappal az emberek veszíteni fognak. Ugyanis például az egyik megye a hazámban 31 millióval többet fog kapni, mint korábban. Aztán vannak olyan területek, amelyek 29 millió euróval többet fognak kapni. Hát ez olyan extra pénz, ami valahonnan származik, de a jelenlegi helyzettel ez nem oldódik meg, ugyanis már nem marad pénz, amit eloszthatnánk, újraoszthatnánk. És az is elhangzott, elnézést, hogy Jim, mind, megint téged ítézlek, de hát érdekes dolgokat mondtál, az agráriparra utaltál, hát én elnézést, nem az agráriparért küzdök, ugyanis az agráripar hazámban olyan szervezeteket és magába foglal, akik Luxemburgban fizetnek adót, nem pedig a vidéki Írországnak. Én a gazdálkodókat, a családi gazdálkodókat támogatom, hogy a pénz helyben maradjon, annak érdekében, hogy támogassuk a vidéki lakosokat. Ez a jelenlegi javaslat nem ez segíti, nem ezt segíti elő, a kedvezőtlen helyzetű gazdálkodókat, a fiatal gazdálkodókat, a családi gazdaságokat kell támogatni, de hogyha ezt komolyan gondoljuk, akkor egyszerűen tépjük szét ezt a javaslatot, és küldjük vissza a bizottságnak, hogyha itt ezt nem nyerjük meg ezt a vitát, akkor veszíteni fogunk. Hölgyeim és uraim! az árnyék jelentéstevők felszólalási idejét nem korlátoztam, de hogyha valaki 5-6 percig beszél, akkor egyszerűen muszáj emlékeztetni arra, hogy lejár a felszólalási idő, mert akkor egyszerűen nem lesz idő a többiek számára, nem lesz idejük hozzászólni. Különösen, mivel egyes hozzászólásai kifejezetten politikai jellegű. András úr, Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, emlékeztetnék arra, hogy mennyire fontos a szabályozási integritás, illetve az, hogy ez a kaptól függetlenül működjön. Maga a bizottság és amikor ezeket a projekteket ellenőrizte, akkor is kihangsúlyozta ennek fontosságát, ugyanis hogyha az 1.3.5-ös cikket megnézzük a stratégiai tervekkel kapcsolatban, a helyzet nem eléggé egyértelmű, aggaszt minket en, ezeknek a stratégiai terveknek az elfogadása, illetve hogy ez az ütemezésünk szempontjából mit jelent. A kérdés az, hogy a bizottság meg tudja -e erősíteni azt, hogy a stratégiai tervek megerősítésével a szolgálatok közötti módon fog megbirkózni, vagy pedig új feltételeket fognak megszabni a kis gazdálkodók számára, ugyanis hihetetlenül nagy számú gazdáról beszélünk. Jó lehet, az általuk művelt terület összessége nem olyan nagy. Ugyanis a vető, vetésforgó, vagy hogyha valaki mondjuk ö, ö, olajfákat ö, gondoz, akkor a vetésforgó az nem megoldható Úgyhogy ennek a vidékfejlesztési aspektusát is figyelembe kell venni, ami pedig az erdőgazdálkodást illeti, biztosítani kell, hogy ez is megfelel a környezetvédelmi szempontoknak. Muchas gracias, presidente. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, mondja Gérászony, vannak olyan kérdések, amelyeket nagyon fontosnak tartok megemlíteni. Először is azt gondolom, hogy tovább kell dolgoznunk azért, hogy elkerüljük a kap csökkentését. Szerintem ez alapvető fontosságú, ezt prioritásként kell kezelnünk, meg kell akadályoznunk, hogy a közös agrárpolitikának a pénzügyi juttatását csökkentsük a következő pénzügyi keretben a szubszid, az erőltetett szubszidiaritás aggasztó számomra, és szerintem ezt nem sikerült még mindig megoldani. Jól lehet, amit a bizottság javasolt a nemzeti stratégiai tervek esetében. Én azt gondolom, hogy a regionális tervekre is eh, sor kerülhet, lehet, hogy ezt hibásnak ítélik, de meg kell oldani. Szerintem jelen pillanatban ezt az ütemezést egyszerűen képtelenség betartani, szükségünk van a vitákra, és azt gondolom, hogy lehetetlen, hogy ebben a ciklusban a trilógusa lesz még jóvá hagyjuk. És ahogyan az előadó is mondta, egy ilyen drasztikus változást rendesen át kell beszélni, és azt gondolom, hogy a jogalkotási javaslatban a vidéki nőkről se feledkezzünk meg. Pani Pozovka, Katainen. Katainen biztos képviselő. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek. Az üzenetem a bizottságnak, illetve a jelentéstevőnek a következő lenne, és ennek három fontos része van. Először is azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a tagállamoknak lehetőség Eh, lehetőségük legyen arra, hogy a nemzeti hátrányos helyzetű területek számára kiegészítő támogatásokat jussanak, ez a belső piac működéséhez is hozzájárulna, illetve a mezőgazdasági termelés szempontjából kiegyensúlyozott lehetőségeket teremtene. A bizottság eh, capping javaslata, tehát a felső határ meghatározásának javaslata eh, negatívan hat majd a mezőgazdasági területek fejlődésére. Finnországban 60 ezres tejgazdaságok működnek, ez a jövőben nem lesz fenntartható. Ráadásul a nagy mezőgazdasági üzemeknek nyújtott támogatásokat a kisebbekre kell átcsoportosítani, de ezt úgy lehetne megoldani, hogy a tagállamok egyenként döntsenek ezekről a felső határokról. Ráadásul azok a követelmények, amelyek a mezőgazdasági finanszírozásra vonatkoznak, kiegyensúlyozottnak kell lenniük, ráadásul az előzetes feltételrendszert nem szabad elfogadnunk. Ma eh, sulla carta e secondo la Commissione una maggiore sussidiarietà e Köszönöm, elnök úr. Papír alapján a bizottság azt mondja, hogy nagyobb lesz a szubszidiaritás, és így a tagállamok jobban figyelembe tudják venni a helyi követelményeket és nehézségeket. Azt hiszem, hogy ez valószínűleg oda vezet, hogy a kapot ismét nemzeti szintre viszik. A szubszidiaritás könnyen vezethet a nemzeti szintre való visszatéréshez. Oda kell figyelni a tagállamoknak arra, hogy nem eléggé harmonizált az éghajlati és környezetvédelmi céljaink. Fontos modernizálni a politikai célkitűzéseken. Veszélyes a kap stratégiai tervekkel kapcsolatban a most javasolt eljárás, a tagállamoknak maguknak kell meghatározni a célkitűzéseket. Én támogatom az egyszerűsítést, de elfogadhatatlan az, hogy a nemzeti szintre vitelhez azt az ürügyet használják fel, hogy egyszerűsíteni akarják a kapot. Ami a befogadhatósági feltételeket illeti, ezzel lehetne elérni azt, hogy a tagállamok döntsenek arról, hogy mely feltételek hat- felelnek meg jobban a saját körülményeiknek. A bizottság itt képviselteti magát, ezért szeretném elmondani, hogy ezért akartam ezt a pontot elmondani. Ami pedig a teljesítés mérését illeti. A végrehajtással kapcsolatban miről beszélünk? Éves, több éves alap, alapról beszélünk, milyen mutatókat akarunk felhasználni. Megint csak az egyszerűsítés ürügyét használják fel arra, hogy a kap stratégiai tervét kibővítsék, és ezzel finanszírozzanak más célokat is. A kérdés, hogy a tagállamok között ez hogy fog működni. Elnök, egy percet adok meg járképviselőnek. Mikrofont kérnénk a hozzászóláshoz. Akiknek nem tetszik a bizottsági szöveg, azok bondosítókat benyújthatnak. Köszönjük az előadónak, ami az időtervet illeti, az biztos, hogy nagyon sokan függenek a kap támogatásoktól, ezért fontos célirányosan besz- foglalkozni a javaslattal. Két feltétel. Egyrészt szeretném tudni, hogy mennyi pénzünk van. Azt várom a tagállamoktól, hogy végre mondják meg, hogy mennyi pénzt akarnak a következő 7 évre rendelkezésre állítani. Hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem akar reformokat, és nem finanszírozza ezeket, ezt én nem tudom elfogadni. Mindenképpen időre is szükség van ahhoz, hogy ezt kidolgozzuk. Ami a bürokrácia leépítését illeti, az előadótól azt kérem, hogy a gazdákról ne feledkezzünk meg. Minden jó ez így, hogyha a bizottság, a tagállamok a bürokráciát leépítik, de fontos, hogy a gazda maradjon mindig középpontban. Ami a nemzeti stratégiai terveket illeti, azt kérem az előadótól, hogy a regionális stratégia tervekről sem feledkezzünk meg, ezt össze kell valahogy egyeztetni. Ami a keppinget illeti, vegyük figyelembe azt, hogyha valamit nem tehetek meg, hogyha van öt felelős gazda, és azt mondja, hogy ők együtt szeretnének versenyképes üzemet létrehozni, akkor közben nem lehet ezért büntetni őket és tőlük elvenni a pénzt. Ennek nincsen így értelme. Ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen! Ami a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos bemutatást illeti, ezzel egyetértünk, az előttem szólóval egyetértek. Tegnap az osztrák elnökséggel kapcsolatban kértük, hogy a tanácsnál mit kell elérni. Ami a teljesítésmodellt illeti, az biztos, hogy a tagállamoknak nagyon sürgősen szükségük van erre a módosításra, máskülönben valóban ilyen nemzeti szintre való visszalépésről beszélünk. Fontos a társadalmi standardokat figyelembe venni, hogyha a tegnapi tévéhíreket hallgatta valaki Németországban. Megnézzük, hogy az olasz és a spanyol munkaerőre milyen nagy szükség van. Azt gondolom, hogy itt nem megoldott még a helyzet. És nagyon sok még a nyitott kérdés. Azt remélem, hogy a parlament álláspontját valóban még pontosíthatjuk. A stratégiai tervek nagyon nagy kihívást jelentenek a tagállamok számára. Egyebek mellett például a SWOT elemzésekkel kapcsolatban és természetesen a tagállamok attól félnek, hogy a korábban csak a második pillére tartozó feladatokat kellett figyelembe venni, és most konkrétan a bizottság az első pillért helyez előtérbe. Tehát mi együttműködünk, és teljesítményorientáltak vagyunk. Oázó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az biztos, hogy a gazdák helyzetét nem fogja javítani, sőt, csak rontani fogja az új kapjavaslat. Emlékeztetnék rá, hogy 2015 óta három év alatt 130 ezer gazdálkodás zárt be. Tehát a francia gazdák egy negyede leállt ezzel a tevékenységével. A reform után kevés esélye van annak, hogy a gazdák jobban rálátnának a saját jövőjükre. A bizottság elismerő, teljesen képtelen, igazságos kapot kialakítani. A szubszidiaritást ígérte nekünk, erről itt nem beszélhetünk. Ami a stratégiai tervet illeti, az éves teljesítés jelentést és egyéb monitoreszközöket, a bizottság egyszerűen a tagállamokra hárítja a felelősségét, miközben a nemzeti politikákat akarja kontrollálni. Sőt, még rosszabb, a kap valódi céljától eltér, az lenne a fő cél, hogy a gazdákat a munkájukért ö, finanszírozza. Ami a pillérek közötti hitel átvitelét illeti, attól tartunk, hogy más politikák javára elvesznek a kaptól pénzeket. És lesz még egy fontos kérdés az az, hogy a személyes adatokat hogyan lehet védeni. A múlt héten megszavaztunk egy szöveget a plenárison, ez aggodalomra ad okot hogyan lehet elkerülni azt, hogy az új kap új bürokratikus korláttá váljon, és a gazdák személyes életével kapcsolatban ne nyújtson megfelelő védelmet. Tisztelt elnök úr, egyetértek nagyon sok kollégával, és úgy gondolom, hogy az állam szerepe pont az állam szerepét pontosan meg kell határozni. Két példát említenék erre, mert nagyon sok a félretájékoztatás. Ami a biomezőgazdaságot illeti, Bulgáriában az a pénz, amelyet a biomezőgazdaságra fordítanak, ezt teljes mértékben el is költötték már a második évben. A következő példa, amit szeretnék említeni, ez pedig a töktermesztés. Itt 21 ezer százalékos növekedés volt tapasztalható, ez hangzik a tolmácsolásból. A 70 százalékos növelést üdvözöljük a nemzeti méhészeti programokban, de azt hiszem, hogy az első pillért illetően több pénzre lesz még szükség a beporzásra, ami pedig a vidékfejlesztési programot illeti. Nagyon sok terhet fogunk majd róni ezekre a támogatási formákra. Szandra asszony. Sí, disculpa, pero estaban todavía traduciendo. Bocsánat, de még a tolmácsolást hallgattam, mondja a képviselőasszony. Köszönöm szépen, Eszter, mindazt, amit elmondtál ezzel a dokumentummal kapcsolatban. Én az ütemezéssel szeretném kezdeni. Egyáltalán nem értek azzal egyet, hogy elsietve dolgozunk. Szerintem nem szabad játszanunk a kappal, elég időre van szükségünk a vitára, a módosításokra. Ráadásul nem is vagyok hajlandó korlátozni a módosítások számát, hiszen igenis mindent nel ki kell egészítenünk a szöveget, amit fontosnak tartunk. Másodszorban azt gondolom, hogy az éghajlatváltozás, az környezetvédelem köpenyébe bújtatott javaslatról van szó, hogy a társadalom odafigyeljen, de mégis ez semmiképpen nem támogat se fenntarthatóbb gazdálkodási módot, nem támogatja az éghajlatváltozási küzdelmet, ráadásul ahhoz fog hozzájárulni, hogy tönkre menjenek a kis és közepes gazdaságok. Borzasztóan aggódom, azt gondolom, hogy az állami stratégiai tervek ebbe az irányba haladnak, és a végén azzal fogunk szembesülni, hogy tisztességtelen verseny alakul ki illetve szeretnék utalni a fiatalokra és a nőkre elengedhetetlen, hogy támogassák a női gazdálkodók szerepét a családi gazdaságokban. Ráadásul a fiatalok esetében pedig azon kell gondolkozni, hogy hogyan lehet az ő körülményeiket javítani, és valamilyen támogatást kell nyújtani számukra, hogy az első éveiket támogassuk. Madame... ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. A feltételrendszerrel kezdeném. Nagyon nagy itt az önkéntesség. A tagállamoknak kell felkínálni, hogy a gazdák helyzetét hogyan veszik figyelembe, és nincsen előírás arra vonatkozóan, hogy a pénz milyen százalékát kell környezetvédelmi vagy klímacélokra felhasználni. A belső piacsal kapcsolatban a gazdáknak kell bemondani, nem tudom, hogy hogyan lehetne működtetni, hogyha mások a feltételek Európán belül a capping, ami a bérköltségeket illeti, már ilyen hogy támogatom. Itt valódi bérekről kell beszélni, és meg kell néznünk, hogy a holding struktúrákkal mit kezdünk. Tehát, hogyha kisebb részekre osztják fel az üzemeket, ezzel ez -e a cél, vagy maradjon meg a mostani struktúra rendszer. És még valami, a piacválságok kérdése itt semmilyen kézzelfoghatót nem látunk a piacok kockázatával kapcsolatban. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen irányban szeretnék ezt megoldani. Hogyha túltermelés van, akkor rossz szerződést lehet csak aláírni nekem termelőként, még akkor is, hogyha én magam jól szervezet vagyok. És van még valami, nem értünk egyet ami az MV-vel kialakított közös felelősséget illeti. A környezetvédelmet fontos mindenhol, a mezőgazdasági termőterületeken is biztosítani, ezért fontos, hogy az NV hatásköre is e, mögöttünk legyen. Buda képviselő egy percben. Da, mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte scurt. Köszönöm szépen. Igen, rövid leszek. Először is nézzük az időbeosztást. Úgy vélem, hogy a vitát le kellene zárni, még a mandátum vége előtt, ugyanis válaszokkal kell szolgálnunk a gazdák irányába, még a kampány ideje előtt. Hogyha megnézzük a Kepinget és Romániát, két millió hektárról van szó, amely nem kap többé közvetlen kifizetési támogatást. Ezzel nem tudunk egyetérteni, ezt nem tudjuk elfogadni, ez mindenképpen visszalépés lenne, esetleg egyfajta lépcsőzetes csökkentést el tudunk fogadni, de ilyen óriási csökkenést nem, mert az mindenképpen piac torzuláshoz vezet. Egy tagállamból a másikba különböző típusú közvetlen kifizetések is megvalósulhatnak, és sok esetben ezeknél a kifizetéseknél olyan területek is beszámítanak, amelyek jóval az európai átlag fölött vannak. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy politika végrehajtásához kell egy célkitűzés és kell költségvetés. Ami a célkitűzéseket illeti néhány héttel ezelőtt együtt voltunk Brazíliában, és beszéltünk a brazil mezőgazdasági miniszterrel, aki leckét adott nekünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a mezőgazdaságot irányítani egy nagy országban. Ami minket illet, én itt nem látok tiszta célkitűzéseket. Hát tudom, hogy a bizottságnak vannak célkitűzései, de ez még annak sem felel meg, ami az alapszerződésben szerepel, és nincs nagyon kifejezetten ötletünk a költségvetés kapcsán sem, tehát se cél, se költségvetés és hogyha nem konzultálunk az érdekelt felekkel, hogyha nem beszélünk a reformról, akkor hogyan tudunk koherens munkát végezni ebben a témában? Itt van a szöveg, amely nagyon sok kis részből áll, sok minden összekeveredik, itt vannak a gazdasági célkitűzések és a strukturális célkitűzések, amik teljesen összemosódnak. Itt van a KPS például a borról, vagy a gyümölcsökről. Úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem megfelelő így. A kápnak két értelme van, az egyik, hogy megfelelő bevételt biztosítson a gazdáknak, kettő, hogy a legalacsonyabb áron jó élelmiszerekhez juttassa az Európai Uniós lakosságot, ennek kell a két célkitűzésnek megjelennie, és egyébként arányosan meg, megjelenhet más is, de ezek nem lehetnek prioritások. Köszönöm szépen, Peti asszony a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és remélem, hogy le tudjuk majd zárni ezeket a kérdéseket minden egyes gazda érdekében. Természetesen a gazdáknak tudniuk kell, hogy milyen támogatásra számíthatnak, hogy javíthassák az életkörülményeiket és magát a termelést, tehát magukkal a gazdákkal folyamatosan konzultálnunk kell a vita és a munka folyamán. Fontos a nemzeti szintű konzultáció is. A cél mégiscsak az, hogy a KAP célkitűzéseinek megfeleljünk, tehát ezek közös célkitűzések. És hogy hogyan tudjuk megtalálni a megfelelő módszereket a célok elérésére? A bizottság kötelező rendelkezéseket indított el, és ezen kívül a tagállamok még választhatnak más célkitűzéseket. Nyolc olyan ágazat van, amelyben a tagállamok saját rendelkezéseket is foganatosíthatnak. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés segít majd abban, hogy elkerüljük az óriási különbségeket a tagállamok között. Mikrofont kérünk szépen a hozzászólónak.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 végighallgattam az előadót, hogy milyen nehéz területekről beszélt, hát ő Spanyolországból jön, én is megyek majd Spanyolországba, mert a fiam szörf oktató ott a tengerparton, hát majd én is meglátom, hogy mennyire nehéz ott a helyzet. Hát remélem, hogy elmehetek majd azt megnézni a mezőgazdasági területeket is Spanyolországban Engem mindig is érdekelt a mezőgazdaság, egész életemben a mezőgazdaságban dolgoztam, úgy, hogyha a képviselőasszony elvisz engem, jól fogok viselkedni, megígérem, akkor meglátogathatnánk néhány spanyol gazdaságot. Köszönöm. Dziękuję, dziękuję za merytoryczne wystąpienie. Pan poseł Andriu. Köszönöm szépen ezt a rendkívül egyértelmű hozzászólást. Most Andrió képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen. Hát, hogyha megnézzük a menetrendünket, nem tudom, hogy volt-e már olyan fontos téma, ami ilyen későn került terítékre a mandátumunk legvégén, és hát tudjuk, hogy azért sok időre van szükség, de az ambíciókat is tartani kell. A költségvetés is problematikus. Most ugye 27%-nál járunk a második pillérben a vidékfejlesztésnél, ami teljesen elfogadhatatlan. Reméljük, hogy a következő MFF-ben egyértelműbb szabályok lesznek majd a költségvetés területén. Ami magát a szöveget illeti, én úgy gondolom, hogy ez az első kő magának a kapnak a megszüntetésében, Ami pedig a szöveg tartalmát illeti, nincs itt semmilyen stratégiai vízió, mint ahogy ezt a bizottság állította az elején. Igazából semmilyen választ nem kapunk arra, hogy hogyan tudjuk biztosítani a gazdák megfelelő bevételét. Az árak volatilitása elég nagy problémát jelent, és ezek után azt javasoljuk, hogy újra nacionalizálni kell a kápot, hát ezzel valóban megszűnik az európai mezőgazdasági politika. Maga a javaslat kötelező redistribúciót ír elő, ugyanakkor a szabályokat nem állapítja meg, és nem teszi kötelezővé. Ez lesz a mi feladatunk az elkövetkezendő hónapokban, hogy óriási változtatásokat eszközöljünk a bizottság eredeti javaslatán. Köszönöm szépen ezt a politikai állásfoglalást. Úgy látom, hogy azért némiképp változott a véleménye, például a költségvetés területén, és köszönjük szépen ezt a politikai állásfoglalást, Belder képviselő. Ja, dank Köszönöm szépen, elnök úr. Két megjegyzést szeretnék elmondani, ha megengedik. Először is a környezetvédelmi kérdések. A Dán parlamentben számunkra egyértelmű az, hogyha valaminek piros lámpát adunk, akkor annak nem adtunk zöld lámpát. Tehát, ha valamit nem fogadunk el, akkor azt nem fogadjuk el. A bizottság javaslatával kapcsolatban számos nyitott kérdés van még, és úgy vélem, hogy még nem jutottunk el a megfelelő politikához. Dorfman képviselő, köszönöm elnök úr. Azt hiszem, hogy most jöttünk el a vita középpontjához a kapjövőjével kapcsolatban. Azt remélem, és azt gondolom, hogy az elmúlt hónapok munkája, amelyet elvégeztünk, ahol én is előadó lehettem, hogy ezt figyelembe fogják venni, és sok most felvetett témában új létes, ö, teljesítési modell, capping, konvergencia, alapvetően a már megszavazott jelentés alapján fog történni, hiszen már a parlament kidolgozta az álláspontját. És mivel kevés az idő, jó lenne erre építeni, és ott megnézni, hogy a parlamenten belül hol alakultak már most ki többségek. És kicsit aggaszt engem az a benyomásom, mi szerint ezen javaslattal a hátrányosan érintett területek valóban lehet, hogy előjönnek a vitában, de a javaslatnak a fő kérdése az, hogy milyen megszorítások lesznek az első és a második pillérben. Ezen javaslatban nem szerepel a hátrányos helyzetű régiók kérdése, csak a pénzügyi keretekben. Ezért fontos párhuzamosan foglalkozni a két javaslattal. Köszönöm. Desz képviselő. Köszönöm, elnök úr. Köszönet az előadónak is, és az árnyék előadóknak megállapíthatom, hogy frakciókon túlmenően nagyon nagy az egyetértés, ami a bizottság javaslatának értékelését illeti. A bizottsági javaslat fényében nem látok pozitív aspektust a jövőre vonatkozóan. Nem lesz kevesebb a bürokrácia, a bizottság a tagállamokra hárítja a bürokráciát, a gazdáknak még több bürokráciával kell majd foglalkozniuk. Nem tudom, hogy a kollégáknak feltűnt-e már az, hogy a bizottsági javaslat hogyan épül fel. Ebben a parlament hatásköre csökken. A tagállam a stratégiai terveket beterjeszti, a bizottság elfogadja. Hogy a parlamentnek hol van itt ebben a szerepe, ezt nem látom, és ilyen javaslatot én nem tudok elfogadni. A bizottság javaslatát javaslom, hogy utasítsuk el, hiszen ez nem felel meg a gazdák érdekeinek, így nem lehet pozitív jövőképet nyújtani a gazdáknak. E, Köszönöm szépen. Hát itt nem arról van szó, hogy beleszólnánk a régiók stratégiai tervezésébe, ugyebár Dimitrov igazgató úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy a bizottság is lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen ebben a vitában. Természetesen nagyra értékeljük az előadó, illetve a Komagri tagjainak véleményét. Valóban szükség lesz még technikai ülésekre a jövőben. Meghallgattuk az elnök ajánlásait, és valóban fontos, hogy gyorsan elindítsuk ezt a munkát, és reméljük, hogy nem születik majd túlzottan sok módosító indítvány. A bizottság szeretne gyorsan előrelépni ezzel a javaslattal, ugyanis mi is szeretnénk, hogyha előreláthatóságot, tervezhetőséget tudnánk biztosítani a gazdák részére. Szeretnénk a lehető leggyorsabban elvégezni ezt a munkát, és szeretnénk a lehető legtovább eljutni még ez alatt a mandátum alatt. Ami a határidőket illeti, ugyanakkor szerintem gyorsaságra és minőségre is szükség van, nem mehet a gyorsaság a minőség rovására. Nagyon sok kérdés van, nézzük először a költségvetési aspektusokat. Természetesen mi is elismerjük, hogy egy jó kapnak, egy ambíciózus kapnak komoly anyagi támogatásra van szüksége. Ugyanakkor most nagyon nehéz költségvetési kontextusban dolgozunk, tehát legalább azt szeretnénk megtenni, hogy a lehető legkisebbre csökkentjük a negatív hatásokat. Az Európai Parlament és az állam és kormányfők segítségére is szükségünk van egy jó költségvetés kidolgozásához. Mondjuk egy 5%-os csökkentés talán még elviselhető, 9% a közvetlen kifizetéseknél, és az első pillérnél, és a társfinanszírozásos területeknél pedig 15 ugyanis ez akkor kiegészíthető közfinanszírozásból. A pozei esetében is csökkentéssel kell számolnunk, de mindannyian elismerjük, hogy a pozei különleges téma, tehát az ilyen programok esetében a finanszírozást külön kell kezelni. A közös mezőgazdasági politika stratégiai célkitűzéseire kell koncentrálnunk. Minden egyes tagállamnak össze kell gyűjtenie a különböző elemeket, a vidékfejlesztési elemeket, a piaci elemeket és az első pilléres elemeket, és ebből kell egy egységet kidolgoznia. Az új teljesítési modellen belül sokkal hatékonyabban lehet dolgozni, ugyanakkor nem szabad, hogy elengedjük a vidékfejlesztési projekteket sem. 118 vidékfejlesztési program van, 26 nemzeti kérelem eddig az első pillér alatt, és 56 stratégiai célkitűzés a KPS-ek esetében. Tehát tulajdonképpen 27 olyan terv lesz majd, amelyel dolgoznunk kell, így sokkal egyszerűbb lesz a helyzet. A szubszidiaritás kontra közös politikák esetében azt tudom elmondani, hogy a bizottság olyan elemeket tett bele ebbe, a szövegtervezetbe, amely tulajdonképpen megőrzi a mezőgazdaság központi jellegét. A feltételhez kötöttség mindenkire vonatkozik majd minden egyes kapos terv esetében, és a bizottság el is tudja fogadni ezt a tervet. Ugyanakkor vannak olyan elemek, amelyek csökkentik majd a tervek összetettségét, és amelyek a szubszidiaritás elvének alapján átkerülnek a tagállamokhoz. A klímára vonatkozó magas célkitűzések kapcsán azt tudom elmondani, hogy a javaslatunk egyszerűbb, mint az utolsó, ez az első pillérre támaszkodik, és a kiegészített kondicionitásra. A keresztmegfelelés, megfelelés, illetve a greening megjelenik a szövegben, és megadjuk a tagállamoknak és a gazdáknak a lehetőséget több opcionális fellépésre. Az auditorok, a számvevőszék és a monitoringot végző szakértők tulajdonképpen így hatékonyabban végezhetik a munkájukat, és az ambíció szintet is emelni tudjuk. Több opcionális elemet alkalmazunk, ugyanakkor a kiemelt feltételhez kötöttség baseline-ja is megfelelő szinten marad. Szeretnénk elkerülni a kettős finanszírozást, ugyanis itt vannak ezek a különböző szintek, amelyek egymás fölött állnak, tehát a kiemelt feltételhez kötöttségnél megjelennek az öko sémák, a klímára vonatkozó célkitűzések, amelyek természetesen e fölött állnak, és így elkerülhető a kettős finanszírozás kockázata. A magasabb szintű klíma és környezeti célkitűzéseknél a ringfencinget kell figyelembe venni, a az EMBA esetében különösen fontos, hogy eltolódjanak a célkitűzések a klíma irányába a disztributív kifizetések és a capping kapcsán megjelent már a közleményben is, illetve a jelenlegi javaslatban is az, hogy igazságosabban szeretnénk elosztani a támogatásokat. A kap nagyon sok kritikát kap a 20-80 os megosztás miatt. Mi most olyan rendszert javasoltunk, amelynél az újraelosztás bizonyos szint fölött valósul meg, illetve a 100 ezer eurós küszöböt is bevezettük a capping kapcsán. Ez pedig azt jelenti, hogy a kapos terveken belül megmaradnak ezek a pénzek a tagállamoknál. Ez először is a KKV-ket támogatja, a fiatal gazdákat támogatja, illetve a magas szintű klíma és környezeti ambíciókat támogatja a második pilléren belül, és itt 100%-os Európai Uniós társfinanszírozást lehet kapni magas szintű klíma és környezeti célkitűzések esetében. Reméljük, hogy így igazságosságot és megfelelő versenyképességet, illetve megfelelő versenyhelyzetet tudunk teremteni, és el tudjuk kerülni a versenytorzulást. Olyan javaslatot tettünk tehát, amelyben megtalálhatóak a politikai elemek, a célkitűzések, a strukturális elemek, a fiatal gazdák támogatása, a magas szintű klíma és környezeti célkitűzések finanszírozása, és reméljük, hogy a pozitív mérleg tulajdonképpen mindig a második pillér irányába tolódik el, amely a vidéki gazdaságok számára rendkívül fontos. Reméljük, hogy ezt a jövőben ugyanígy fogják majd felfogni és használni a tagállamok is. Ami az egyszerűsítést illeti, és a gold plating elkerülését. Na most ez az egész javaslat egy új felelősségkiosztási rendszeren alapul a tagállamok és a bizottság között. A tagállamok sokkal több lehetőséget kapnak arra, hogy saját maguk csökkentsék a gold plating kihatásait, és ez nyilván pozitív kihatással lesz magukra a gazdas, gazdákra nézve is. Egyszerűsítés történik, és maga az ellenőrzés is hatékonyabb lesz. Az új technológiák, a műholdas ellenőrzések hatékonyabbá teszik majd az ellenőrzési rendszert, és így csökkennek az administratív terhek és a papírmunka. Beszéltünk a valódi gazda fogalom meghatározásáról is. Valóban szükség lesz erre, és ezt meg is kell jelentetni az új szövegben, de olyan definícióra van szükség, ami mindenhol használható Európában. Ezt nem lehet opcionálissá tenni a tagállamok számára. Mi egy keret definíciót szeretnénk alkalmazni, de ennek a keret definíciónak tulajdonképpen a tagállamok kezébe kell kerülnie, hogy a különböző tagállamokban, különböző régiókban és különböző kontextusokban kit is tekinthetünk valódi gazdának. A piaci válság tekintetében a tagállamok számára lehetőséget nyújtunk arra, hogy a kockázatkezelést kezelést javítani tudják, sőt, ez kötelezően kidolgozandó eszköz, itt tulajdonképpen maguk a kockázatok különböző területekről érkezhetnek, lehetnek piaci kockázatok is. A tagállamok, melyek úgy kívánják, kiléphetnek a történelmi rendszerből, és egy sokkal egyszerűbb és egy vonalban mozgó finanszírozási rendszerrel is dolgozhatnak. Tudom, hogy szorít az idő, úgyhogy be is fejezzem a hozzászólásomat, és remélem, hogy a lehető leggyorsabban tudunk majd előre haladni ezzel a javaslattal. Köszönöm szépen, köszönöm a magyarázatot. Köszönöm a bejelentését azzal kapcsolatban, hogy készen áll velünk való együttműködése Most pedig azt gondolom, hogy a jelentéstevő mindenre számíthat, ezért eh, kérem, hogy nagyon röviden szóljon most hozzá. Természetesen mindenre azért nem fogok reagálni, hiszen szinte az összes kolléga hozzászól, de azért néhány gondolatot megfogalmaznék. Először is köszönetet szeretnék mondani az összes árnyékjelentéstevőnek, illetve az egyéb dokumentumok jelentéstevőinek, illetve valamennyi kollégának, aki részt vett ebben a kapcsolatban, ami nagyon érdekes volt, és azt gondolom, hogy nagyon eredményes is. Szerintem az általánosságban az fogalmazható meg, hogy nagyjából egyetértünk azzal, hogy ez egy nagyon nagy mértékű reform, amihez részletes együttműködésre van szükség és az Európai Parlamentnek időre van szüksége, hiszen a választóink elé fogunk állni jövő májusban, és olyan munkával kell eléjük állnunk, ami jól elvégzett munka, és kiegélítő valamennyi régió számára, mint például a hegyvidéki területek, a legkülső területek, mindannyian, valamennyi tagállamban mindenféle régiót képviselünk, és a mezőgazdasági termelők pedig, a gazdálkodók ezt várják tőlünk. Szerintem sokkal jobb, hogyha egy jól elvégzett munkát nyújtunk be, és eh, mintha azt mondjuk, hogy eh, hát ez egy katasztrófa, nagyon sajnáljuk, de hogy nem tudtunk többet elérni. Igen, és arra kell törekednünk, hogy a gazdák életkörülményeit kell javítanunk. Több kolléga is kiemelte, hogy mindig az személyeket, az embereket kell az előtérbe helyezni, és ezzel tökéletesen egyetértek. Munkánk, munkánk középpontjában a gazdálkodónak kell állnia. Spanyol kollégáim, illetve kolléganőim is eh, számíthatnak rá, hogy eh, a nőket ki fogom hangsúlyozni a szövegben, hiszen nélkülük nem valósítható meg a vidékfejlesztés, illetve a fiatalokat, a fiatal gazdálkodókat egyaránt. Jól magam is egyébként ezt elsőbségként eh, helyezem és a néppárti kollégák közül többen is részt veszünk a fiatal gazdálkodó kongresszusán, és azra törekszünk, hogy az ő személyüket megvédjük gazdasági szempontból és szakmai szempontból is azokban a döntésekben, amelyeket a bizottság javaslatának reformjával kapcsolatban végzünk. Ami pedig a környezetvédelem témáját illeti, én azt gondolom, hogy helyén való és igaz is az, hogy a társadalom, az agrárágazat a környezetvédelmi szempontot és elvárja tőlünk, ugyanakkor viszont a társadalomnak tudnia kell, hogy a környezetvédelmi ágazat milyen rejtett munkát végez. Önök olyan eseteket említettek ma, amelyekről nem tudunk, ugyanis például a kecsketenyésztési és birkatenyésztési külterjes ágazat olyan természeti hátrányokkal rendelkezik, amelyeket nem ismernek el ezek, ebben az új javaslatban. Ráadásul az a helyzet, hogy nagyon sok olyan ágazat van, amely fontos környezetvédelmi munkát végez, és ez a javaslat semmilyen módon nem, fog, nem ismeri el hogy milyen fontos munkát végeznek ezek az ágazatok a környezetvédelem területén. Erről egyébként egy hónappal ezelőtt már egy jelentést készítettünk. Ezért azt gondolom, hogy részleteiben kell elolvasnunk ezt a javaslatot. Én augusztus során pontosan ezt fogom tenni és a nyári szünet után fordításra be fogunk nyújtani egy szöveget, és miután mindannyiukkal beszéltem, természetesen rendelkezésükre állok hogyha már vannak konkrét elképzeléseik, és miután az ágazattal beszéltünk, miután részleteiben megvizsgáltuk a javaslatot, illetve beszélgettem önökkel, ezután fogjuk a szöveget beterjeszteni. Biztos vagyok benne, hogy az önök hozzájárulása nagyon fontos és érdekes lesz. Egnyú úrral pedig fogok majd eh, fogok majd beszélgetni, szeretném tudni, a Spanyolországba hova fog ellátogatni, hogy azokat a mezőgazdasági üzemeket meglátogathassa, amelyeket szeretnék javasolni a figyelmébe. Hölgyeim és uraim, mondja az elnök úr, a szubszidiaritás és a közös politika. Szerintem ezt a két szempontot össze lehet hangolni, ez nem a kap nemzeti szintre helyezését jelenti, a fokozott feltételekhez kötöttség, ezekkel kapcsolatban óvatosnak kell lennünk, illetve nem szabad túl nagy terhet róni a kis mezőgazdasági üzemekre. Meg kell vizsgálni, hogy mi működött abban a közös agrárpolitikában, amit eddig valósítottunk meg. Ugyanis talán túl sok kritika érte ezt a javaslatot, Biztos vagyok benne, hogy a jelentéstevő e-mailben is elfogadja az ezzel kapcsolatos gondolatainkat. Nagyon köszönöm Önöknek. Köszönöm. Azt hiszem, hogy túl sok időt fordítottunk erre a napirendi pontra. Minden esetre úgy tűnik, hogy erre volt szükségünk. És valószínűsek, eléggé rossz vagyok az időgazdálkodás terén, ezért szeretnék elnézést kérni a következő jelentéstevőtől, Müller asszonytól, most pedig megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök annak, hogy az előadó a horizontális rendelettel kapcsolatban így nyilatkozott, hiszen ami a közös agrárpolitika finanszírozását, irányítását és monitoringját, monitoringját illeti, erről van itt szó fontos közös álláspontot kialakítani, és ezért nagyon fontos az, hogy a horizontális területen, ahogy ezt a névből is kiderül, a három jogalkotási javaslattal kapcsolatban megtaláljuk a találkozó, találkozási pontokat, és ami az új stratégia tervek kidolgozását illeti, ebben ez nagyon is releváns. Fontos a kapon egyszerűsíteni, a következő pontokban felmerül a kérdés, hogy aztán konkrétan ezt hogyan is szeretnénk elérni. Ezt próbálom részletezni, ami az irányítási struktúrákat illeti. Az EU-ban fontos tovább csökkenteni az egységek számát azért, hogy a hatóságok számát azért, hogy minden tagállamban egy ilyen hatóság legyen, vagy régiók szintjén. Hogyha próbáljuk pontosabban megnézni a struktúrákat, azt látjuk, hogy Spanyolország, Olaszország, Németország általában rendelkezik a legtöbb ilyen ponttal, de Belgiumban is különböző számokról beszélünk. Németországban 16 szövetségi tartomány van, 13 kifizetőhely. Kérdés persze számomra, hogy országonként hogyan lehet elérni azt, hogy mondjuk tartományonként Németországban egy kifizetőhely legyen. Hogyan lehet ezt kialakítani? A második kérdésem, elnézést, nem értem a saját szavaimat. Túl nagy a zaj. A második kérdés, az MG-val kapcsolatban két külön pillérről beszéltünk eddig, és most egy keretből kell majd gazdálkodni. Tudnunk kell, hogy aztán pontosan mit kell ellenőrizni, és mit fizetnek ki előre. Utána pedig a kifizetők számára is hogyan kell ezt a két dolgot elválasztani, hogyan lehet ezt előre bizonyítani, igazolni, mi az, amit támogatnak, hiszen úgy gondolom, hogy ez így nem igen vezethet egyszerűsítéshez. A harmadik pont pedig az ellenőrzések kérdése. Az első pillérben az ellenőrzési kvóta 1%, a második pillérben pedig 5%. A KAP 2020 után, hogyha a stratégiai tervekben összevonja az első és a második pilléreket, és egyként kezeli azokat, akkor mi lesz az ellenőrzési kvóta, és ki határozza ezt meg? Minden egyes tagállam saját maga határozza meg ezt az arányt? A következő kérdés, ami a listámon megjelenik, az az éves jelentéstétel. A mostani második pillérrel kapcsolatban a tagállamoknak évente kell jelentést tenni. Az új kapkeretben a tagállamoknak évente teljesítésjelentést is írniuk kell. A bizottság ennek megfelelően a teljesítés jelentésekkel kapcsolatban dokumentumot fog feldolgozni, és hogyha igen, akkor a bizottság ezen éves teljesítési tagállami jelentésben mit vár el a tagállamoktól? Mit kell ott bizonyítaniuk? Miről kell jelenteniük? Február 15 a benyújtási határidő, hogyha regionálisan készülnek a jelentések, akkor ezt koordinálni kell, akkor ellenőrizni kell, át kell vizsgálni, a benyújtott adatokat, tehát az olyan adatokat kell esetleg majd feldolgozni, amelyek még nem is állnak rendelkezésre. Ami pedig a kifizetések visszatartását illeti a politikai vitában, az első-második pillére kapcsolatban ez a kérdés már megjelent. Mi történik, hogyha egy gazda megfelel egy feltételnek, de a tagállam még nem jár ennyire elől a programmal kapcsolatban, akkor megkapja a gazda ezt a kifizetést, a tagállamnak kell így előfinanszírozni ezt a támogatást? Tehát nagyon sok kérdés merül fel a részletek szintjén, ami a delegált aktusokat illeti. A bizottság egyik célja az volt, hogy kevesebb legyen a delegált jogi aktus összességében. A mostani javaslatokban túl sok felhatalmazás van a bizottság kezében arra, hogy delegált aktusokat vezessenek be, vagy hogy általában új szabályozásokat vezessen be, parlament kihagyásával. Erről beszélt Alberdes. Egy egyszer jóváhagyott terv fontos, hogy érvényes maradjon. Az egész rendszerünk erre alapoz. Az adatrendszereink is. A gazdáknak pedig fontos tudniok erről előre. Tehát a delegált jogi aktus csökkenti a jogbiztonságot, és ezzel a tervezhetőséget is. Pontosan erre lenne szükség a, közigazgaság, a közigazgatásban és a gazdák szintjén is. Ami a teljesítésmutatókat illeti, ki határozza ezt meg? A tagállamok maguk, vagy a bizottság? Ki gyűjti be ezen mutatókat? És hogyan fogják ezt feldolgozni? Például az open data és a személyes adatok védelmével kapcsolatos szabályozásokat hogyan lehet alkalmazni? Jogilag fontos, hogy megtámadhatatlan legyen a rendszer, és fontos, hogy összehasonlíthatóak legyenek az adatok. Ezek az első felvetéseim a horizontális rendelettel kapcsolatban. Ezek a kérdések, amelyek bennem megfogalmazódtak. A következő hónapok során fontos jól és intenzíven együtt dolgozni az árnyék előadókkal, azért, hogy végső soron valóban egyszerűsíthessünk a rendszeren. Nagy örömmel várom a tárgyalásokat a bizottsággal, a tanácssal, és tudom, hogy nagyon szoros az időterv, szorít minket az idő, de azt is tudom, hogy a parlamentnek is el kell végeznie a házi feladatát. Az a cél, hogy legalább a parlamenti álláspontot májusig lezárhassuk. Köszönöm szépen. Zastępcy koordynatorów po dwie minuty. Pan poseł Dante, dwie minuty. Köszönöm. Akkor a koordinátor helyettes, Tantan úr. Technik. Eh bien... Technikai jellegű ez a javaslat, és biztos, hogy a korábban meghozott döntések fényében kell ezt olvasni. Egyebek mellett az imént megvitatott stratégiai tervek javaslatának fényében. Hogyha megnézzük, hogy a politikának, ennek közös politikának mi a célja, a közös agrárpolitikának nagyon fontos szerepe van, és az egyszerűsítés nem csak a közigazgatás, hanem a gazdák szempontjából fontos, hogy megvalósuljon. Az európai keret egyre kevésbé közös. A tagállamok biztos, hogy saját horizontális szabályokat akarnak bevezetni, saját ellenőrzési rendszereket, ezért nagyon fontos, hogy legyen egy erős, stabil, jól értelmezhető közös alap, amelyel valóban egyszerűsíthetünk a rendszeren. A horizontális rendelet fő problémája, hogy egyrészt fenntartja a válságtartalékot, tehát megreformáljuk a 2020-tól a éves kifizetéseket, közben a bizottság azt mondja, hogy ezt a tartalékot a piacok hagyományos irányítására is fel akarja használni, ezzel kevesebb lesz a potenciál valós válság idején azt látjuk, hogy egyik szövegben sem beszélünk válságkezelésről az elmúlt három év ellenére. Nagyon fontos tehát azon lenni, hogy új eszközöket lehessen bevezetni, amelyekkel a gazdákon tudunk segíteni nehéz időkben is, válság idején is, hiszen tudnunk kell, be kell, hogy ismerjük, hogy egyre több az ilyen válság. Dziękuję, pan poseł Santos. Köszönöm, Santos képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel vállom az Ulrikével és Dantan úrral folytatandó munkát, illetve a múltal kapcsolatban és korábbi lenne néhány megjegyzésem. Ez a rendelet javaslat az úgynevezett horizontális rendeletként ismert, különösen attól az új logikától függ, ami a stratégiai terveket illeti. Tehát ezt a javaslatot is szoros figyelemmel kísérem, és a releváns témákra, poszelyel kapcsolatos releváns témákra már az előbbiekben is reagáltam, úgyhogy nem szeretnék most erre kitérni, de más eh, aspektusokra is szeretnék utalni. Az úgynevezett eh, válságtartalék, illetve a mezőgazdasági tartalék, a 400 millió eurót kell félretenni a teljes eh, költségvetési időszakban, természetesen a költségvetési fegyelmet figyelembe véve. A kérdés az, hogy ezt hogyan fogják kezelni. Három hatá- hatóságot is ö, ismertet a javaslat. Egyrészt az illetékes hatóságot, az igazoló hatóságot és a kifizető hatóságot. Azonban később már csak egyetlen irányító hatóságról esik szó, ezért érdekelne, hogy melyik ebből az igaz. Ami pedig a kifizetéseket illeti, itt a kötelező jelleg az adminisztratív, előzetes adminisztratív ellenőrzések kötelező jellege megszűnik, a kifizetések minőségének garantálásával kapcsolatban pedig olyan fontos olyan forrásokat visszaszerezni, amelyeket hibásan fizettek ki, a vidékfejlesztési alap esetében ugyanis van természetesen egy az MG-val kapcsolatos olyan eljárási mód, amely hibás volt. Az alaprendelet esetében pedig nagyon fontos a delegált aktusok figyelembevétele teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal, és biztos vagyok benne, hogy jól együtt fogok működni a kollégákkal. Köszönöm. Olyazó képviselő. Uh, thank you very much. Um, on uh, point eight, on the... Köszönöm szépen. Ami a tanácsadó szolgáltatást illeti, most a bizottságnak lenne egy kérdésem. Az érdekelne, hogy a túlzott kiadás és a gold blading hogyan kerülhető el ebben a szolgáltatás esetében, és a másik nagy kérdés, amit szerettem volna feltenni, ez kapcsolódik ahhoz, ami korábban is előfordult már, és valószínűleg a jövőben is elő fog fordulni, hogy néhány alkalommal, elég sok alkalommal egyébként, eh, a gazdálkodókat tájhoztuk, hogy találkozzanak a bizottsággal különböző rendeletekkel kapcsolatban, Például, amikor megmondják nekik, hogy ezt vagy azt nem tehetik meg. Azért akartak a bizottsággal találkozni, mert elhangzott, hogy a bizottság ezt nem teheti meg, a bizottság pedig azt mondja, hogy hát fogalmam nincs, miről beszélnek. Ez egy kicsit olyan, mint amikor a gyerek oda megy az apjához, hogy szeretne valamit, aztán az az anyához küldi, az anyja meg a nagymamához, és a többi. Tehát úgy tűnik, hogy ezt nem lehet megoldani semmilyen szinten. Olyan Európai Uniós szervre van szükség, amely időben tud dönteni, amely a nemzeti szint felett áll, ugyanis a terveket nemzeti szinten kell ugyan összeállítani, de akkor hogyan lehetnének nemzeti szintű, tisztességes döntőbírák? Tehát olyan emberekről van szó, akiknek egyszerűen fogalmak, fogalmuk nincs, hogy mit tegyenek. Szeretném tudni tehát, hogy a tervekkel kapcsolatban, amelyekről nemzeti szinten döntenek, hogyan tudnánk eh, tisztességes módon közvetíteni. Azon. Oui, merci. Oazó képviselő. Köszönöm, elnök úr. A kap biztos, hogy azt éri el, hogy a tagállamokban a gazdákon segítsünk, de ne feledkezzünk meg arról, hogy ezen alapokat hogyan finanszírozzuk a tagállami befizetésekből. Fontos, hogy központi szerepet kapjon, hiszen a tagállam az, amely a legpontosabban felméri a körülményeket és igényeket a saját területén. Amely javaslatot illeti, a rendelet egyfajta megkerült szubszidiaritás. Mindenhol a bizottság van jelen, 20 cikkben delegált aktust kap a bizottság, és tudjuk, hogy a bizottság nagyon is él ezen lehetőségével arra, hogy egy szöveg konkrét megvalósításán módosítson. Ez botrány. Ami a feltételrendszer megerősítését illeti, megszigorítását illeti, és a szankció, szankció politikáját illeti, korábban a zöldítés politikája az inkább nem ösztönző, hanem szankcionáló jellegű volt. 2020 után még tovább lép a bizottság, és administratív ellenőrzést és pénzügyi ellenőrzést javasol a gazdák munkájával kapcsolatban. Attól tartok, hogy erre negatívan fognak reagálni a gazdák. Katainen képviselő egy percben. Mielestäni tämä komission esitys on oikean azt hiszem, a bizottság javaslata megfelelő irányba halad. Nagyon fontos, hogy a tagállamok kapjanak lehetőséget arról, hogy az ellenőrzésről és a szankcióról döntsenek, tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét. Azonban azt gondolom, hogy a feltételekhez kötöttség tekintetében nem szabad egymást átfedő rendszereket létrehozni, az ellenőrzéseknek inkább a kockázatokra kell összpontosítaniuk. azok a gazdaságokat, amelyek jól működnek, azokat nem szabad terhelni ilyen plusz feladatokkal. Tiszteletben kell tartani az arányosságot a szankciók esetében, hogyha a bizottság nagyon szoros, illetve szigorú feltételességi kötelezettséget javasol, akkor azt el kell fogadni. Azt gondolom továbbá, illetve támogatom a bizottságnak azt az ötletét, hogy az előlegeket a feltételeket kötöttség nélkül fizessék ki, tehát nincs szükség további bürokráciára, hanem egyszerűbb jogszabályokra van szükség, olyan jogszabályokra, amely a gazdálkodók munkáját megkönnyíti és biztos vagyok benne, hogy jó kezekben van ez a jelentés. Tehát arról beszélünk, hogy a gazdálkodókat mások hibája miatt ne büntessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Nagyon jó, hogy végre kapunk valamilyen javaslatot a bizottságtól, és el tudjuk kezdeni az ezzel kapcsolatos vitát. Jó lenne tudni egyébként az érdekelt felek véleményét is ezzel kapcsolatban, hiszen ők azok, akik napi szinten foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Nagyon nagy érdeklődés övezi az egyszerűsítést, a probléma az azonban, hogy ez az egyszerűsítés valakit érint, de magát a gazdálkodót nem, annyira sok feltétel származik ezekből a rendeletekből, hogy a gazdálkodó azt se tudja, hol kezdje. Ami pedig az irányítást illeti, az irányítás eledig, e- eléggé kaotikus volt, sokkal rendszerezettebb eljárási formára van szükség, azt gondolom, hogy a rendeletnél el kell kezdenünk arról is beszélni, hogy tisztességes ügyletek valósuljanak meg az lánc egyes elemei között. És biztosítanunk kell azt is, hogy a kap finanszírozást ne csökkentsék le a következő időszakra. Eh, Köszönöm szépen. Maga a javaslat megtévesztésig hasonlít az előző javaslatra, és a bizottság részéről mindenképpen nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a tagállamoknak, hogy a helyi sajátosságokat és igényeket figyelembe tudják venni. Én úgy gondolom, hogy a bizottság megközelítése nem volt feltétlenül jó. Az újra nacionalizálást mindenképpen el kell kerülni a KÁP esetében. Én azt a kérdést szeretném föltenni, hogy a koordináló és tanúsító szerveknek nemzeti szinten milyen szerepet szánunk. Másodszorban pedig a CAP horizontális rendelet továbbra is meghatározza majd a szankciókat, illetve az ellenőrzés kritériumait és az auditra vonatkozó szabályokat? Vagy pedig a bizottság ezeket a szabályokat szeretné csökkenteni? înseamnă claritatea normelor uh, prin care se reglementează. Köszönöm szépen. A normák egyértelműségére kell uh, koncentrálnunk, különben nem lesz végrehajtható a kap, amit létrehozunk. Függetlenül attól, hogy milyen döntéseket hozunk, fontos, hogy egyértelmű szabályokat állapítsunk meg. Mindazok a gazdák, akikkel beszéltem, mindannyian aggódtak az új szabályok és a szankciók miatt. Tehát ha már szankciókat alkalmazunk, legyenek egyértelműek a szabályok, és akkor a gazdák tudják majd, hogy mihez kell tartaniuk magukat, és csak ezután beszélhetünk szankciókról. Köszönöm. Örülök, annak, hogy az előadó nem feledkezik meg, meg majd a gazdák álláspontjáról, hiszen ez nagyon fontos, és ez itt a központi kérdés. Azt kérném, hogy az új lehetőséggel éljünk, hogy a bürokráciát leépítsük. Azért, mert Németországban nagyon súlyos a helyzet, és az egységes kifizetést azért javasoltuk Németországban tíz évvel ezelőtt, mert így könnyebb leépíteni a bürokráciát, hogyha csak a terület az, ami számít, akkor végül is, mint kiderült, ez nem vezetett egyszerűsítéshez. Tehát a gazdák szempontjából kell megközelíteni a kérdést, és az új technikai lehetőségekkel élni, és örülök a javaslatoknak már most. Köszönöm. Megere képviselő kap 9 percet. Thank you, Chairman. And, uh, thank you. A bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt a mostani eszmecserét, ezzel nagyon jól fel lehetett mérni az előadó és az árnyék előadók logikáját, megközelítését és magának a szakbizottságnak az álláspontját. Szeretnék a felvetett kérdésekre válaszolni. Kezdeném az előadó kérdéseivel, ami az irányítási struktúrát illeti. Ön a kifizetési ügynökségekről beszélt, és arról, hogy a számokat csökkenteni kellene. Talán itt félreértés van azzal kapcsolatban, hogy a szöveget önök hogyan értelmezték. A mi célunk az, hogy nemzeti szinten egy kifizető ügynökség legyen, és természetesen a regionális kifizetéseknél pedig régiónként legyen egy. Ez egy szövetségi országban vagy decentralizált országban még mindig azt jelenti, hogy több mint 10 vagy 15 kifizető ügynökség lesz, de a cél, minimum cél az, hogyha az első és második pillérben vannak kifizetések mondjuk nemzeti vagy regionális szinten, akkor ugyanaz az ügynökség fizesse ki ezeket, és ne legyen így felforgácsolódás a már mostani helyzeten túlmenően. Ezzel járulunk hozzá az egyszerűsítéshez és a bürokrácia leépítéséhez. Tehát nemzeti közigazgatási és a gazdák szintjén is, hiszen könnyebb a gazdának egy kifizető ügynökséggel kommunikálnia, mint kettővel de további pontosítást szívesen adunk a kifizetési ügynökségek kérdésében. Ami összességében az irányító testületeket illeti, ön és más képviselők is felvetették ezt a kérdést. Az irányítási struktúrát alapvetően megtartjuk a mostani status quo alapján. Tehát a tagállamok a kifizetési ügynökségekkel dolgoznak, mégpedig azon szabályok alapján, amelyet már korábban bevezettek, és ezen szabályok jól működnek. Nem látjuk annak okát, hogy ezekhez hozzányúljunk. Szövetségi vagy decentralizált országokban lesz egy koordinációs testület, amely koordinálja a különböző kifizető ügynökségek munkáját azért, hogy biztosítsák, hogy a bizottságnak egy kontaktpontja van, ez nagyon fontos számunkra, és abból a szempontból is, hogy nemzeti szinten is áramvonalasítsák a fellépést. Mint a múltban is lesznek tanúsító testületek, hiszen fent akarjuk tartani az egységes audit elvét. Tehát minden szint az alapján működik, amit az, az alacsonyabb szint már benyújtott neki. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy áramvonalasítjuk az eljárásokat. A tanúsító testületekkel kapcsolatban, ami a teljesítés audit kereteit illeti, a bizottság nem szeretne azon munkahelyébe lépni, amelyet egy tanúsító testület elvégezhet. Ami az irányító hatóságokat illeti, erről egy képviselő beszélt. Az irányító hatóságok a stratégiai tervben találják a létjogosultságukat, ők felelősek azért, hogy a stratégiai tervek létrejöjjenek. Tehát nekik tervezési szerepük van, ők lesznek a kapcsolattartók a civil társadalom felé és az érintettek felé, a tervek létrehozásának a keretein belül. Tehát így tudom ezt megmagyarázni. Müller asszony utalt az MGA-MVA alapokra, és azt mondta, hogy ezt a kettőt összevonnák? Nem, ez egyáltalán nincsen így. A rendelet egyértelműen megkülönbözteti az első és a második pillért. Az első pillért az EMGA finanszírozza, a másodikat pedig az EMVA. Ez egy status quo, ehhez nem nyúlunk. A változás, amit a bizottság javasol az, hogy a stratégiai tervezési folyamatban mindkét pillér egy stratégiai tervben fog megjelenni. Ettől függetlenül a ö, vidékfejlesztési kiadásokat az EMBA finanszírozza, a mezőgazdasági alap, a mezőgazdasági fellépést pedig az EMGA. Ami az ellenőrzési küszöböket illeti, itt nincsen különbség igazán a pillérek között, a különbség az az, hogy milyen intézkedéseket kell ellenőrizni a gazdák szintjén. Tehát itt a gazdálkodói szinten végzett ellenőrzésekről beszélünk. A területi kifizetéseknél 5%-os ez az arány, ez mind az első, mind a második pillére érvényes, hiszen tudjuk, hogy ezekben vannak területalapú kifizetések, és például az agri környezetvédelmi kifizetésekkel kapcsolatban, vagy a nemzeti korlátozás intézkedések alá terület, ö, eső területekkel kapcsolatban más a helyzet, ott 5%-os a küszöb. A kölcsönös megfelelés esetén pedig van olyan, hogy 1%-os ez az ellenőrzési szint. A jövőben lehet, hogy javul majd a helyzet, ha fogalmazhatok így, egy olyan politika keretén belül, amely alapvetően a teljesítményen alapul, nem pedig a szabálytalanság vagy szabálynak megfelelés alapján döntünk. Ezért az EU és a bizottság fellépését korlátozhatjuk, hiszen általános kritériumokat határozunk meg, a tagállamok pedig a leginkább képesek arra, hogy a helyszínen alkalmazandó ellenőrzési szintet meghatározzák, ismervén a kockázatokat és az általános arányossági feltételeket. Tehát nem lesz majd a jövőben minimum követelmény azzal kapcsolatban, hogy mennyi helyszíni ellenőrzést végezzenek. A tagállamok döntenek az egyértelműen meghatározott rendeletbeli kritériumok alapján. Az ökokondicionalitás a kivétel, ahol az 1%-os ellenőrzési szintet fenntartjuk, ez a minimum, amit kérhetünk. Az érintett gazdálkodások 1%-a évente, ez azt jelenti, hogy 100 év alatt ellenőrizzünk mindenkit. Ez azt hiszem, hogy egy olyan minimum szint, amit mindenki el tud fogadni. Éves jelentés. Ahogy mondta, lesz éves teljesítményjelentés. Egyrésztről ez információt ad nekünk az outputról, ez az éves clearing kapcsolatban fontos, és utána éves szinten jelentést tesz arról, hogy az eredmények szintjén mennyire sikerült előrelépni. Mind a két részt külön kell feldolgozni és értékelni. Ami az outputot illeti, ez releváns lesz az éves teljesítmény clearing szempontjából, amely csak egyszerűen azt mondja ki, hogy az EU finanszírozást valamire adták, és van itt egy korreláció az intézkedések és a támogatás között, miközben az eredménynek pedig a több éves értékelésben lesz szerepe egy adott szakpolitika céljainak elérésével kapcsolatban, amit a tervben határoznak meg. Tehát, hogyha ez megfelel a tervnek, akkor továbbra is fenntartható a finanszírozás a két alapból. A bizottság természetesen, és már ezt a munkát elkezdtük, különböző modelleket is kialakít arra vonatkozóan, hogy a jelentés hogyan folyjon. A jelentéstétel alapját arra kell alapozni, hogy a releváns stratégiai terv rendeletben milyen szabályok vonatkoznak egy adott feladatra, ott meghatározunk egyértelműen a mellékletben a mutatókat. Beszélt az eredménymutatókról is. Ezeket a stratégiai rendelet egyik mellékletében találjuk. A mutatóról magáról nem lehet jelentést készíteni. A mutató egy eszköz arra, hogy felmérjünk a teljesítménynek bizonyos aspektusait. A tagállamok tehát a saját stratégiai tervük keretein belül azt teszik, hogy a mutatókból mennyiségi célokat készítenek. De ez a mennyiségi cél valójában megfelel egy mutatónak. És ezen célok alapján kell nekünk megnézni, hogy milyen előrelépés volt adott éves szinten a 7 éves időszak végére meghatározott célokhoz képest. Ez tehát a több éves monitorozása a teljesítménynek a tagállamok szintjén. És ami a végső értékelést illeti, a tervekkel kapcsolatban azt tudjuk értékelni, hogy a tervek a tervben szereplő eredményeket elérte-e, vagy sem. Tehát nem a mutató itt a lényeg, hanem a cél az, amely meg kell, hogy feleljen a releváns mutatónak. De ez eléggé technikai magyarázat, és további pontosítást adhatunk bilaterális szinten, vagy technikai szeminárium keretein belül a szakbizottságban, hogyha a szakbizottság ezt szeretné. Ami a delegált aktusokat illeti, ez is már korábban a tanácsnál is többször előkerült. Azt mondták, hogy a bizottság túl nagy hatáskörrel rendelkezik a delegált aktusoknak köszönhetően. Nos, a három javaslatban mi éppen, hogy csökkentjük 45%-kal, tehát majdnem felére csökkentjük a delegált aktusok arányát. Tehát nem igaz az, hogy a bizottság megnövelni a saját hatásköreit a delegált aktusokkal kapcsolatban, éppen ellenkezőleg. Elég komolyan csökkentettük ezen lehetőségünket. A már meglévő delegált aktusi felhatalmazásoknak a feléről, kicsit több, mint a feléről beszélünk. És valójában azt nem mondhatják, hogy a parlamenttől vesszük el ezen hatásköröket, hiszen a delegált aktusban a parlamentnek vizsgálati hatásköre van, amelyel blokkolhatja a delegált aktusokat, és erre már volt példa a múltban. Sokkal inkább igaz lenne ez, hogyha a végrehajtási aktusokról beszélnünk, ahol valóban a parlamentnek szűk a hatásköre, valójában a tagállamok felelőssége ellenőrizni, hogy a bizottság mit tesz. Röviden még visszatérnék néhány kérdésre amelyet az árnyék jelentéstevők és más képviselők vetettek fel. A mezőgazdasági válságtartalékról is beszéltek. Talán jó lenne, hogyha elmagyaráznám, hogy ez hogyan működik. Van jelenleg egy válságtartalék, amely évente nő, és hogyha nem használják fel a pénzt, és ez így van, akkor a gazdáknak az év végén visszafizetik ezt a pénzt, és a tartalékot a pénzügyi fegyelmi eljárás keretén belül töltik fel ismét. Tehát ez egy mezőgazdasági tartalék lenne az új rendszer, amit egyszer feltöltenek, és hogyha felhasználták, akkor a rendes költségvetési eszközökből töltik fel ismét, tehát, hogyha költségvetésben valamire nem használnak fel összegeket, akkor abból lehet ide átirányítani, és ismét feltölteni a tartalékot, vagy a másból, tehát az MFF felső korlát és a felhasznált összegek közötti különbségből. Összesen 478 millió euróról beszélünk, ez a válságtartalék végső összege 2020-ban. És utána ez így tovább gördül 2021-es költségvetésbe, a, az új programozási időszak első évébe, és utána ismét feltöltik, attól függően, hogy mennyit költöttek el belőle a konkrét fellépésekre. Tehát milyen konkrét célra lehet felhasználni ezt a tartalékot? Alapvetően a rendes piac irányítási intézkedésekre, intervencióra, vagy magántárolási intézkedésekre, vagy kivételes esetekben a KPS rendeletben is megtalálható ez olyan válságintézkedésekre, amelyeket mondjuk állatbetegség esetén lehet bevezetni, és hasonló helyzetekben. Ez a tartalék, mint már mondtam, 478 millió eurós összegről beszél 2021-ben. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetne ezen növelni, abban az esetben, hogyha a válsághelyzetek megkívánják azt, hogy több pénzt különítsünk erre el. De ez az el nem költött költségvetési összegekből lehetne finanszírozni, vagy azon másból, amely az éves költségvetés és az MFF által előre, előirányzott felső küszöb között található. Tehát egy új mezőgazdasági tartalék lenne ez, sokkal inkább gyakorlati jellegű, kevésbé bürokratikus, és sokkal átláthatóbb azzal kapcsolatban, hogy hogyan használják fel. Santos úr beszélt arról, hogy nem lesz már számla clearing. Nem egészen értettem a kérdését. Ha megnézzük a költségvetési rendeletet, hogyha ő ezt elolvassa, akkor azt láthatja belőle, hogy a horizontális rendelet egy éves pénzügyi clearinget ír elő. Ugyanaz ez, mint ami már most is megvan, aminek az a célja, hogy kiderítsük, hogy mennyi pénzt költöttünk. Aztán van egy teljesítmény clearing, amelynek a célja az, hogy meghatározzuk, hogy a, a felhasznált Európai Uniós alapok bizonyos outputoknak felelnek meg, tehát nem a semmire költöttük ezen pénzt, hanem intervenciókra és intézkedésekre. És a bizottság adhok módon dönthet, hogyha bizonyos irányítási struktúrák nem működnek megfelelően, de talán részletesebben erről majd technikai találkozón tudunk beszélni. Flanagan úr, igen, még itt van. Arról beszélt, hogy a gazdák tanácsadói szolgáltatásával mi a helyzet és a goldplatingről. Én nem osztom ezen félelmét. Én inkább azt gondolom, hogy a tagállamok kevésbé fogják felhasználni ezt a szolgálatot, mint amint a bizottság javasol. 2013-ban ez volt a tapasztalatunk, ahol is a gazdálkodói tanácsadói katalógust aztán a tagállami szinten eléggé felvizezték. Tehát nem hiszem, hogy itt ilyen jellegű szolgáltatásoknál goldplatingről beszélhetnénk, inkább az a kockázat, hogy a másik irányba alakul a helyzet. Ami az ír, megye és a bizottság közötti kapcsolatot illeti, nem tudom, hogy milyen konkrét helyzetre utalt ön. A stratégiai tervrendeletben a javaslat egyértelmű. A tagállam állítja össze a tervet, részletesen megvitatja ezt a bizottsággal, a bizottság pedig ezt jóvá hagyja. Tehát a szerepek egyértelműen fel vannak a két testület között és az biztos, hogy az adott esetben ezen írmegyének kell végrehajtani a tervet, de úgy, ahogy azt a bizottság jóvá hagyta. A bizottság mindig készen áll arra, hogy további tanácsot adjon, hogyha egy adott gazdának erre szüksége van, hiszen jobban szeretné megismerni az EU-s szabályokat. Ez nem változik a jelenlegi helyzethez képest. Két percet még kaphatnék, elnök úr? Ami a szankciókat illeti, több a szankció, több az intrúzi velem. Nem, éppen az ellenkezője igaz. Nem fogunk konkrét szankciókat vagy kontroll szinteket meghatározni. A tagállamok teszik ezt meg, meghatározott kritériumok alapján, amelyeket a rendelet ír elő, például ami az IX rendszert illeti. A zöldítéssel kapcsolatban az 5%-os alapon kell ellenőriznünk, hogy az ökokondicionalitást hogyan lehet ellenőrizni, és más területen pedig 1%-os lesz a kontrollszint. Tehát nem lesz több, hanem kevesebb lesz az ellenőrzés. A javaslat célja nem az, hogy több legyen az ellenőrzés és a formalitás, éppen ellenkezőleg az, hogy csökkentsünk ezeken, amennyire lehetséges. ami az irányító testületek szerepét illeti. Zulu úr vetette fel ezt a kérdést. Úgy gondoljuk, hogy nincsen nagy változás ezzel kapcsolatban, úgy gondoljuk, hogy a mostani rendszer működik, és a mostani testületek továbbra is folytatják a munkájukat. De konkrétan ezen testületek munkájáról technikai szinten tudunk konzultálni. A szabály, szankciókról már beszéltem. Azt hiszem, hogy így lezárhatjuk, mondja az elnök. Rendben, akkor még két kérdést szeretnék elmondani. Na jó, mondja az elnök úr. Természetesen lesznek auditok a teljesítménnyel kapcsolatban különösen, de az egységes audit fogalmán belül. Az auditik számát lehet csökkenteni a megfeleltetéssel kapcsolatban, hiszen kevesebb lesz az EU-s szabály, és ezért kevesebb az igény arra, hogy ezeket ellenőrizzük. Buda úr arról beszélt, hogy tisztán kell fogalmazni, és gyakran a gazdák Brüsszelben jobban bíznak, mint a nemzeti hatóságokban. Ennek mi örülünk, ugyanakkor a kap a megosztott irányítás elvei alapján működik, ezért mindig kérdéses az, hogy hogyan lehet ezt a határvonalat meghúzni a között, hogy mit tesz a bizottság és mit tesz a tagállam. Ezt egyértelműen leírja a javaslatunk, a stratégiai tervek lesznek az alapjai a tagállami szakpolitikában. Ezen stratégiai tervet a bizottság jóváhagyja, ezért tehát a gazda olyan helyzetben lesz, ahol az országos és az EU-s közigazgatás megállapodtak abban, hogy mit kell végrehajtani. Ezért nem látom annak a kockázatát, amelyről ön beszélt. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet. 20 Húsz percig beszélt, uram, mondja az elnök. Délután 14 óra 30-kor találkozunk óra, újra a jelentéstevő utolsó mondat. Köszönöm szépen. Szívesen veszem az észrevételeket és a bizottság javaslatát is, hogy a nyári szünet után technikai konzultációt tartsunk az árnyék jelentéstevőkkel. Valóban akkor ott majd a részletek szintjén is tisztázhatunk dolgokat, ez mindenképpen nagyon hasznos lesz számunkra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azt hiszem az Európai Bizottság és az igazgató úr majd szívesen látja önt egy kávéra, és akkor folytathatják a beszélgetést, egy percen belül pedig a koordinátorok ülését kezdjük meg.